So, meine Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, Hölgyeim és Uraim, el kell, hogy kezdjük. Nagyon szoros a programunk ma, és szeretném ezt letudni ma, ha egyetértenek. Kezdjük rögtön a rend elfogadásával, aztán az 15-ös pont, Morán Sártyé, az ESZ-ról folytatott tárgyalások az rögtön az elnök közleményei mögé kerülnek, négyes pontként. Tehát Elizabeth Marty és Martyé rögtön négyes pontban lesz. Aztán a hatos pont, Bulan kolléga, Európa újraiparosítása. Ezt a pontot a 12-es pont után tárgyaljuk meg, és a hetes pontot, Beres asszonynak a jelentését, a jogalkotási felhatalmazás a bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzés nyomon követése. Hoppá, ezt akkor kellene elmondanom máskor, mikor ébren is vagyok. Ezt a pontot levesszük a napirendről, Szavazni fogunk csak róla holnap. Remélem, hogy ezzel egyet értenek. Tehát a 81-es szabálynak megfelelően a 14-es pont előtt tárgyaljuk holnap a napi rendel. Ez az az információ, amivel szolgálni tudok. Van-e ellenvetés a változtatások ellen? Nincsen. Jó, akkor köszönöm szépen. Akkor megint gyorsan lenne egy bejelenteni való. Az éves növekedési felmérést illetően két szakbizottság, az EMP és az ECON találkozik majd november 21-én Strasbourgban, 8 óra 15-től 10-ig. Rén biztos úr és Andor biztos úr ott lesz az éves növekedési jelentéssel kapcsolatos kérdések megválaszolására, és november 13-ától foglalkozik ezzel a témakörrel a bizottság és a tanács, úgyhogy fontos lenne, hogy önök is a november 21-et feljegyezzék. Ami a tolmácsolást illeti, nagyon fontos A legutóbbi EMPL találkozó óta nem mondtak le találkozót, és nem kezdődött késve találkozó. Úgyhogy így szeretnénk azzal megtisztelni minden hallgatót az interneten, hogy jó jelentéseket teszünk, és időben teszünk ezeket, hogy a nagy közönség információt kapjon a találkozóinkról. Hölgyeim és uraim, még egyszer elmondanám, minden egyes témára csak 15 percünk lesz ma, nagyon szorít minket az idő. <clears throat> Szeretném az állampolgárok felé illusztrálni, hogy a képviselők igenis képesek tartani az időkorlátokat. Jó, akkor a hármas után a négyes, Marán Sártyé asszonyi a szót. Tessék. Köszönöm, elnök úr a legutóbbi trialógusról szólnék egy pár szót, de nem a legutolsó igazán ez, hiszen ez volt a 26. forduló, és lesz még 27. is. Röviden szeretném szívemből megköszönni a tárgyalócsapatnak, az asszisztenseknek, szakértőknek, ehm, hajnal fél kettőig tartott a legutóbbi triológus, így már csak a legnehezebb, legutolsóbb hm, témák maradtak. Mindenki eh, óriási erőfeszítést tett, ezért mindenkinek szeretnék még egyszer külön köszöntet mondani. A legutóbbi ülésem eh, beszámoltam az összes olyan témáról, amire megállapodtunk, most már tényleg csak a magja marad a tárgyalási csomagnak, a legnehezebb, legkeményebb dió. Mik ezek? Az első ilyen kemény dió. hogy a közös alapok 25%-át a szociális alapra különítsük el a tárgyalócsapat és a, az előadó az semmit sem engedett. A Költségvetési Bizottság elnökének támogatását is élvezzük, Allen Lamassur támogatását ez ügyben, illetve a parlament, az Európai Parlament elnökének eh, támogatását, aki a mi követelésünket támogatja. Éppen ezért a ma reggel József Dóllal is egyeztettem, a frakciónk vezetőjével, éppen azért, hogy a lehető legnagyobb súlya eh, essen adva a véleményünk, hiszen itt 11 milliárd euróról beszélünk eh, humántőke célokra, nem apró pénzzel dobálózunk itt, ezért a folyam fontos ez. Ezért hangsúlyoz mennyire. Második kemény dió. a fiatalkorúak foglalkoztatására vonatkozó kezdeményezés témája, a kedvezményezett régiók azok, ahol 18-25 év közöttiek 25 százaléka munkanélküli, ezt, tehát a fiatalkorú munkanélküliek arányát sikerült mi 22,5 százalékra leszállítani. Persze mi nem nyerhetünk mindenben a tárgyalásokban, ez ügyben majd meglátjuk, hogy mit tehetünk annak érdekében, hogy a másik feltételt enyhítsük, hogy kormant kiterjesszük, 30 évre ennek a felső határát a fiatalkorú munkanélküliek eh, arányának meghatározásánál. Tehát a kettő közül vagy a 22,5% vagy a 30 év talán sikerülhet. A harmadik kemény dió. Szerettük volna, hogyha a tanács enged és a szociális alap 20%-át a szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni harcnak szentelhetnénk. Végezetül a menekültek, illetve a fogyatékkal élők újra meg kell, hogy jelenjenek a szociális alap potenciális kedvezményezetjei között. Ezek tehát a kemény diók, erre koncentrálunk a tárgyalások során. A második bejelenteni való. Talán emlékeznek, hogy a 2014-es költségvetés tervezetben a próbáltuk megtalálni, hogy hova kerülhet, hol jelenhet meg a fiatalkorok foglalkoztatás kezdeményezése. 3,4 milliárd eh, euró jelen meg kötelezettségvállalások között, és két milliárd 600 millió 2015-re. Most már csak olyan projektekre van szükség, amelyekkel ezt az összesen 6 milliárd eurót fel tudjuk használni 2014-15 során. Végezetül a 27. trialógusra jövő hét kedden kerül sor, és reméljük, a 30 fordulónál hamarabb le tudjuk zárni a triológust. Köszönöm. Köszönöm. Jó ötlet volt, hogy Elizabetet választottuk meg. Kitűnő kezekben van nálad ez a téma. Másnak van-e kérdése, megjegyzése? Szerkesz úr, tessék. <clears throat> Más que una pregunta, presidente, es mm, expresar también el agradecimiento por el nem igazán kérdés, elnök úr, de szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek és az egész csapatának a rendkívül sok munkáért, amelyet végeztek, és teljes mértékben támogatom a taktikát és a stratégiát, melyet a jelentéstevő fogadott el, de azt gondolom, hogy ő ezt tudja, de a két témára vonatkozóan, amely számunkra itt érdekes, aggályos, tehát itt ennek a kezdeményezésnek a a kiterjesztésére vonatkozóan, tehát az ifjúságra vonatkozóan, hogy szélesebb értelemben több régiót foglaljon magában. Tehát azt gondolom, hogy ez csak részleges választ ad a problémára. Úgy érzem, hogyha választhatunk a között, hogy régiók, illetve számok tekintetében bővítsük ezt, ez a választási lehetőség, akkor én a 26-30 korosztályt foglalnám bele ebbe, mert nagyon nehéz, hogyha a fiatal munkanélküliek nagy részét kihagyjuk, akik 25 és 30 között vannak, tehát őket is bele kell foglalni. Ez a véleményem és itt tulajdonképpen így tudom támogatni ezt. Köszönöm, van-e még kérdés? Igen, tessék. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Ja też chciałam e, nawiązać do tego, co przed chwilą. Köszönöm szépen, köszönöm, elnök úr. Csatlakozni szeretnék ahhoz, ami előzőleg itt elhangzott. Ki kellene terjeszteni ezt a kezdeményezést 30 éves korig. A parlament elfogadta a múltkor a jelentésemet, és a jelentésemben felhívtam a bizottságot arra, hogy ezeket a javaslatokat a gyakorlatban valósítsák meg. Andor biztos úrral találkoztunk, és az volt a benyomásom, hogy nem különösebben elkötelezett ebben az ügyben. Tehát nem támogatja azt, hogy kiterjesszük ezt a kezdeményezést a 30. életévig. Elizabeth, van valami ö, esély annak, hogy mégis megvalósítsuk ezt? Elnök, köszönöm szépen. Van-e még kérdés? Elizabeth, tessék. Nagyon fontos kérdés. Ki tudjuk terjeszteni, vagy sem? Csak néhány szóban valóban teljes mértékben osztom ezt az ötletet, ezt a gondolatot, hogy 30 30 évig kiterjesszük a kedvezményezettek eh, körét, hiszen eh, így mintegy megduplázódik az érintettek köre. Ugyanakkor a nehézséget az okozza, pont az okozza, hogy 25 és 30 év között mennyi sok fiatal munkanélküli. így fennáll a lehetősége annak, hogy felhigítjuk a hatását ennek a fellépésnek, ennek a kezdeményezésnek. Éppen ezért a hatékonyság érdekében a fiatal az ifjúsági garancia, illetve az ifjúsági vagy fiatal munkanélküliségi kezdeményezések közötti koordinációt keressük, Tehát azok a régiók, ahol a 25%-ot meghaladja az egyik ugye csak azon régiókban esetében alkalmazható a 25%-ot meghaladja a vonatkozó korosztályban a munkanélkülik aránya, másik pedig minden régióra. A kettő között keresem a koordinációt, a frakciók, minden frakciónak köszönöm, rettenetesen köszönöm, hogy ilyen szolidárisak voltak, hiszen a 26 triológus forduló alatt igazán volt időnk megtanulni együtt dolgozni. Hát igen, a több intézménnyel együtt dolgozni nem könnyű dolog, de neked menni fog Elizabeth. Köszönjük szépen, és köszönjük mindenkinek az együttműködését. Következő napi rendi pont. Szári Eszaja jelentése. A csomagolást, illetően az anyagokról és keverékekről, ezek osztályozása és címkézése. Szári, a szó. We have two compromises, which are... Köszönöm szépen, elnök úr. Itt uh, kompromisszumunk van a preambulum bekezdésekkel kapcsolatban, és ezekkel összefüggésben uh, szeretném aláhúzni, hogy a biztonsági uh, szabványokat nem szabad megszorítani támogatásként intézkedni, de szeretnénk támogatni különösen a KKV-kat és az ő üzleti vállalkozásaikat. A kompromisszum, a big kompromisszum szerint én úgy értem, hogy lesz egy korrekció. Ez nyelvi kiigazítás lesz. Most azt mondjuk, hogy az összes öt irányelvet megfelelően felügyelet alatt kell tartani, hogy állandóan áttekintés folyamatában vegyenek részt, és Harkin asszony majd egy módosítást fog benyújtani a szöveget illetően, hogy az jobb legyen, de a tatamat az nem változtatja, és egészen biztos vagyok afelől, hogy ezt el tudjuk fogadni holnap. Mindezek a módosítók, amiket benyújtottam, főleg technikai jellegűek, ezeket elfogadtam megvizsgálták a bizottság oldaláról is a szakemberek, akik a technikai részleteket ismerik. Nem hiszem, hogy ezzel bármi probléma fel kellene merüljön. Holnap tehát nagyon remélem, hogy az első olvasat megállapodáshoz fog jutni, és remélem, hogy az összes politikai frakció támogatni tudja majd ezt a kérést. Ami engem illet, csak szeretnék köszönetet mondani az árnyék jelentés tevőnek, aki nagyon sokat segített, jól együttműködést folytatunk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Szári. Egész jól néz ez ki. Ole Christensen, te vagy a szocialisták árnyék előadója. Tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönet a jelentéstemnek a kitűnő együttműködésért, és nagyon boldog vagyok, hogy az jelentéstemünk belefoglalt nagyon sok olyan javaslatot, melyet mi tettünk a kompromisszumhoz, és ezen kívül nagyon örülök annak, hogy a biztonság, a védelem, az egészségügy, a munkahelyen nem teherként értelmezendő a vállalatokra nézve, hanem így a kárta részét is képezi, és védeni kell a munkavállalókat. Tehát bizonyos szakmákban előfordul, hogy vegy anyagok például sokkal nagyobb veszélyet jelentenek gyári dolgozók, igen, gyakran ki vannak téve veszélyes vegyi anyagoknak a munkájuk során, anélkül, hogy tulajdonképpen tulajdonképpen tájékoztatnák őket arról, hogy milyen kockázatnak vannak kitéve. Köszönöm, hogy ezt nem kifejezetten technikai munkaként kezeli, hanem olyan értelemben veszik figyelembe, hogy a munkavállalók érintettek ebben. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, kedves Ole, vagy hívjalak Flex Security úrnak. Most a liberálisokról. Uh, Harkin Benyon úr, tessék. Thank you. Yes, uh, Marian. Igen, igen, én most az ő nevükben is beszélek. Marian szeretne köszönetet mondani a részletes és konstruktív munkáért az aktával kapcsolatban jelentéstevőnek. Ja, lehet, ez egy kifejezetten szakmai, technikai akta, és az Európai Bizottsággal nagyon sokat kell erről tárgyalni, és általános támogatás érvényesül. Itt a terminológiára vonatkozóan vannak módosító indítványok. Harkin az úgy gondolja, hogy ezek indokoltak és javítják a szöveget. A B kompromisszumra vonatkozóan szeretné az jelentéstevőt megkérni Harkin asszony az összes, tehát az öt ö, ö, irányelvet ö, vizsgálják felül és tekintsék át rendszeresen, és itt a bizonytalanságot hogy egy vagy másik dokumentum mit jelent, vagy van-e végső dokumentum, bármilyen formában az megjelenik-e, akkor ez kiderül, tehát az ALDE frakció egy struktúráltabb megközelítést szeretne a nem állandó, hanem időről időre aktuális áttekintést kíván. Ezen kívül a Harkin asszonynak tetszik ez a jelentés, és várja már a holnapi szavazást. Köszönöm szépen. Valaki is szeretne még hozzászólni? Nem. Akkor a bizottság szeretne hozzászólni? Tessék, nagyon szívesen. Igen, köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen, hogy lehetőséget kaptam arra, hogy a módosítókért köszönetet mutatok, különösen hivatkozni szeretnék a bizottsági szolgálatokra, amelyek szeretnék arra rá irányítani arra a tényre a fényt, hogy ezek a módosítók, azok nagy többsége a tulajdonképpeni összehangolást szolgálják, mások pedig a korreláció pontos természetét tisztázák, tehát a besorolás régi és új rendszerek közötti összefüggéseket, illetve bizonyos vegyi anyagok és olyan vegyületek, olyan elegyek kategóriáit is felsorolja, amely olyan módon közelítendő meg, hogy az irányelveket úgy kell áttekinteni, hogy azok mindig igazodjanak a technikai fejlődéshez. Ugyanakkor szeretném azt is elmondani, hogy a 10-es és 11-es módosítókkal kapcsolatban úgy tekintünk erre a helyzetre, hogy nem elég az alketógiára utalni az IA és IB kategóriára, hanem az első kategóriára is utalnunk kell azért, mert ez olyan eseteket is lefed, amikor nincs lehetőség arra, hogy a vegyi anyagokat alkategóriába soroljuk, tehát az egy A vagy egy B-be, és szeretnénk továbbá arról is szólni, hogy az orr a vagy szót alkalmazzuk a 10-es és 11-es módosítókban az end, az és kötőszó helyett. Ezen kívül szeretném még azt is elmondani, hogy a 23-as és 24-es módosítókkal összefüggésben ezen módosítóknak bizonyos részei nem közthetők közvetlenül a jelen javaslat összefüggéséhez, ez pedig az öt egészségügyi és biztonsági irányelv összehangolását illetően. Köszönöm szépen. Köszönöm. Most pedig Szári, neked, mint előadónak adom meg a szót. Köszönöm szépen, köszönöm a bizottságnak a megjegyzéseit, és biztos vagyok benne, hogy ezekre a részletekre még visszatérhetünk a trialógus során teljes mértékben egyetértek, hogy az a megszavakozás, hogy időnkénti áttekintés sokkal jobb, mint önmagában az áttekintés. Úgyhogy nem tudom, az ALDE beadja a módosítót ezzel kapcsolatban? Ez mindenkinek elfogadható? Jó, rendben, akkor ez jobb angolsággal így lesz megfogalmazva. Elnök, köszönöm szépen. Igen, éjszaka is dolgozhatnak, nem tudom, a munkaidőre vonatkozó irányelv itt nem érvényes, Holnap szavazunk erről, Szári. A titkárságunk felkészült a munkára. A következő pontunk az ötös pont. A foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott egyelő bánásmód. Előadó barátunk Kós Ádám, tessék. Köszönöm a szót. Most a kompromisszumokról lesz szó. Hét kompromisszumost készítettünk. Legutóbb az árnyékjelentéstevőkkel úgy gondolom, hogy kiváló, pozitív hangulatú megbeszélést tartottunk. Az összes 55 módosítót megbeszéltük. Nyílt, nyíltan elmondtunk egymásnak a véleményünket, megjelöltük a módosítókat, amiből tudunk csinálni kompromisszumot. A hét kompromisszum adott visszajelzésből úgy látjuk, hogy a frakció többsége elégedett az eredménnyel. Természetesen minden frakciónak más és más a nézőpontja, és ezt szeretnék hangsúlyozni, és nehéz volt jó úgynevezett arany középutat találni. De nagyjából sikerült. Egyedül az e-kompromisszumnál látok problémát. Ez pedig az adatszolgáltatás kérdése. Az én kompromisszumomban e, igyekeztem a kiegyensúlyozottságot hangsúlyozni. Remélhetőleg a többi frakció ezt el fogja fogadni, hiszen nehéz diszkriminációval érintett csoportok között különbséget tenni. Nekünk foglalkoztatási szakbizottságok ként felelősségünk a társadalmi csoportok szerepét azonosan kezelni. Még egy kiegészítést szeretnék tenni. Egy pillanat. A kompromisszumok során igyekeztem hangsúlyozni, hogy csak és kizárólag 2000 per 78-as irányelvről beszélünk. Tehát minden olyan módosítóból, amiből egy kicsit megpróbált kifele más, irány, más területhez kapcsolódni, azt szűkítettem. Tehát összességében elmondhatom, hogy a kompromisszumok mindegyik, minden egyes kompromisszum kizárólag a 2000 per 78-as irányelv alapján született. És azzal szorosan összefüggésben van. Határozott és egyértelmű jelzést fog adni az Európai Bizottságnak, hogy milyen vizsgálatokat folytasson le, és természetesen ugyanilyen határozott jelentést tud adni az úgynevezett Európai Alapjogi Ügynökség. Várom a kollégák véleményét. Dank, äh, Adam. Köszönöm szépen, Ádám. Az árnyék előadók. Köszönöm szépen. Kósa úrnak szeretnék köszönetet mondani. Nagyon konstruktívan működött együtt velünk. Nagyon jó hangulatban folytak az egyeztetéseink, a megbeszéléseink. A frakcióm részéről szeretnénk az A kompromisszumhoz hozzászólni, ami az utolsó részét illeti. A 37-es módosítónak annak az utolsó részét nem kellene bevennünk az A kompromisszumba. Tehát szeretnénk úgy hagyni az A kompromisszumot, mint ahogy ez most kinéz, csak ami belekerült a 37-es módosítóból, azt szeretnénk kivenni, mert a 37-es módosítót visszavonjuk. Aztán az E kompromisszum. Úgy, ahogy ezt most fogalmaztuk meg, most fogalmazták meg, nem tudjuk támogatni ezt az E kompromisszumot, ugyanis ebben arról van szó, hogy nincs elég adatunk, nincs elég rendelkezésre álló adat, olyan problémákra vonatkoztathatóan, amelyek nagyon fontosak lennének számunkra. Mi ezzel nem értünk egyet, mi úgy gondoljuk, hogy nagyon sok adat és statisztika áll a rendelkezésünkre, ezen kívül vannak olyan európai intézmények, és más szervek, akik nagyon sok tanulmányt írtak, és nagyon sok anyagot gyűjtöttek össze ezzel a témával kapcsolatban, és ők ki is elemezték a statisztikai adataikat, ezek nagyon ütősek, ezért mi nem értünk egyet az E kompromisszummal. De Van ennek az e kompromisszumnak egy olyan része, amit a 33-as módosítóból emeltek át. Ezzel kapcsolatban hagy hangsúlyozom, hogy a 33-as módosítót illetően mi itt azt támogatjuk, hogy részenként szavazzunk. Tehát a 33-as módosított beemelték az E kompromisszumba, de az E kompromisszumot nem tudjuk elfogadni, ezért szeretnénk, ha a, az E kompromisszumot nem tudjuk elfogadni, ezért szeretnénk, hogyha a 33-as kompromisszumot külön megjelentetnénk a szavazáskor. Tehát támogatjuk a módosítókat általában véve, és nagyon fontos jelentésnek és jónak tartjuk a jelentést. Elnök, köszönöm szépen. Ziri Uvria, tessék. Tänan, president. Köszönöm szépen, elnök úr. Általában véve az én frakcióm támogatja az egész irányelvnek az átdolgozását, a 2000-ben született irányelv átdolgozását, és szeretnék köszönetet mondani Kósa úrnak az aktív megközelítésért és a jó együttműködésért. 55 módosítót nyújtottak be, 7 kompromisszumos javaslatot <clears throat> tettek közé, és ezek közül nagyon sok van, amit támogatni tudunk teljes szívből. Vannak azonban olyan módosítások, amelyek számunkra nem elfogadhatóak két csoportra lehet felosztani ezeket a módosító javaslatok. Az egyik csoport még egyszer magyarázatot ad arra, hogy a tárgykörbe milyen területek, új területek is tartoznak, és nagyon általánosak ezek a módosítók, és ez az általánosítás úgy gondolom, hogy az értelmezést megnehezíteni. Ez azok számára nem elfogadható, akik ezt alkalmazni fogják a gyakorlatban. Ami a másik módosító csoportot illeti, itt hivatkozást találunk konkrét normákra és különböző rendelkezésekre, és ezek a módosítások megmaradnak az irányelv hatáján belül, az irányelvre gondolok, ami 2000-ben datálódott, és ezeket a módosító indítványokat javasl támogatni tudjuk. Ami pedig a kompromisszumos módosító javaslatokat illeti, 95 százaléka azoknak a módosítóknak támogatást élvez a részünkről, ugyanakkor az F, F módosító indítvány nem értjük, tehát a munka erőpiaci felügyelet miért szerepel itt a Labor Inspection, tehát úgy gondoljuk, hogy ez túlzás, ezt nem tudjuk támogatni egy, egyáltalán. És nehéz az első módosi, első preambulum bekezdést az új formájában támogatnunk. Az első része elfogadható a számunkra, de a második rész a, a szóban tehát módosítás, mely az átszövegezésre vonatkozik, az nem igazán támogatható a mi részünkről sajnálatos módon, de ami az egészet illeti, Kósa úr és az árnyék jelentéstevő nagyon jól dolgoztak, nagyon eredményes a munkájuk, és kis kivétellel támogatni tudjuk ezt a jelentést. Köszönöm szépen. Herzlichen Dank für die Grünen ist äh, Elisabeth Schröter. Köszönöm szépen, Elisabeth Schröter. Köszönöm szépen. Én is szeretném hangsúlyozni azt, hogy mennyire fontos ez a jelentés. Nevezetesen az alapelképzelése a jelentés mögött az volt, hogy saját kezdeményezésű jelentést tegyünk, mielőtt a bizottság elkészíti a saját jelentését, a, amit a direktíva előír. Tehát igazából azt szerettük volna lefektetni, hogy mi a fontos abban a jelentésben, amit a bizottságtól várunk. Igazából nem minden okot elemeztek ki a bizottsági jelentésben, amelyek az irányelv szempontjából fontosak lennének. Ezért aztán a módosító indítványaink azt az egyensúlyt akarják helyreállítani, ami hiányoztak a bizottság jelentéséből. Ezen kívül a diszkrimináció ellenes politikája az Európai Uniónak kicsit elaludt. Szeretnénk felébreszteni újra. Meg kell, hogy mondjam, igazából nem sikerült ekkora löketet adnunk ennek a trendnek. Valószínűleg azért, mert a vélemények eltérnek, nagyon sokat dolgoztunk a kompromisszumokon, és elmondhatjuk, hogy ott, ahol diszkriminációt tapasztalunk, ott problémával nézünk szembe az EU-ban, például a nemi identitást illetően, a koordinátorok egy külön témaként akarták ezt kezelni, ez nem történt meg. Tehát talán az elnök úr segítségével ez újra megvalósulhatna, hogyha segítene ennek a hiányosságnak a megoldásában. Én nagyon örülök annak, hogy végre egy megoldást találtunk abban, hogy a szocialisták visszavonják a javaslatukat, akkor a kompromisszumot, az A kompromisszumot elfogadhatjuk. Az E kompromisszumot illetően egyetértek a kollégával, pontosan mi is elfogadhatatlannak tartjuk azt, hogy ne léteznének statisztikák, szerintünk léteznek, sőt, az alapjogokkal foglalkozó ügynökségnek van egy nagyon jó tanulmánya ezzel kapcsolatban. Ha ezt nem említjük meg, az helytelen. Tehát azt a megfogalmazást azonban el kell kerülnünk, hogy az derüljön ki belőle, <clears throat> hogy ne létezne diszkrimináció nemi alapon az EU-ban. Ez nem igaz, létezik. Egyébként az egyebeket illetően egyetértünk, már, ez köz, már ez közöttük az előadóval. Számunkra minden attól függ, hogy mely módosítókat fogadják el, ettől függ, hogy rábólinthatunk a végeredményre vagy sem. E, igazából a jelenlegi állásponttal nem vagyunk nagyon elégedettek, de hogyha a Gliveti kollégának a módosítóival javíthatunk a jelentéssel, a jelentésen, akkor rábólintunk. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen Elizabeth. Az Európai Bizottság készen áll arra, hogy hozzászóljanak? Van itt valaki? Igen? Tessék. Tessék, csak nem látom önt a fényben. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Schon gesagt hat. Azt gondolom, hogy a kollégáim már elmondták azt, hogy a jelentést az év vége előtt kiadjuk, és ez a két irány elv alapján áll majd, amely az etnikumokkal és a faj kérdésekkel foglalkozik. A második irány elv is nagyon fontos, és persze itt a a kor szerinti megkülönböztetés is nagyon lényegesként játszik közre. Köszönöm szépen. És most pedig szeretném megadni a szót Kósa Ádámnak, hogy összefoglalja azt, ami nem volt túlságosan egyszerű ebben a jelentésben. Köszönöm a kedves kollégák hozzászólását, és megerősítettek engem abban, amit mondtam igyekeztem minden frakció szempontját érvényesteni nem mindenhol sikerült de a többség élvezi a frakcióm bizalmát. Szeretnék a konkrétumokra válaszolni. Az átkompromisszummal kapcsolatban a szocialistákkal még szívesen futok egy kört, de egy megjegyzést engedjenek meg. A szélsőséges megnyilvánulás. Felteszem a kérdést. Megengedhető? Senkitől? Vagy egyesektől igen? Ez alapvető kérdés. Ezért választottam ezt a megoldást az elkompromisszummal kapcsolatban. A második, az elkompromisszum. Higgyék el nekem, utána néztünk a kollégáimmal, a 2000 per 78-as irányelv érintett csoportok nem mindegyikről készült az Európai Bizottság vagy valamelyik ügynökségének tanulmány, vagy kutatás, vagy adata, adat. Higgyék el, például a vallási meggyőződéssel kapcsolatban nincs ilyen anyagunk. Azt gondolom, egyetértve a kollégákkal, azt gondolom, hogy igen, meg kell említeni és meg kell dicsérni, vagy pozitív üzenetet adni azoknak a tanulmányoknak, az adatgyűjtéseknek, ami a diszkrimináció elleni küzdelmet segíti. De ahol nincs, ott rá kell mutatni erre, hogy nincs. Az e-kompromisszum erről szól. Végül azt gondolom, hogy az egész kompromisszum, hét kompromisszum mindegyike meg fogja kapni a többséget a split vote, a, a külön szavazás kérdésében egyeztessünk, pontosítsunk, mert pontosan nem értem, hogy a 37-es ki akarja venni a szocialisták, ki akarják venni, és így ki támogatják az átkompromisszumot? Vagy a 37-esről külön szavazzunk? Vagy az nem, nem értem pontosan, ezt szeretném tisztázni e-mailben, ahhoz, hogy holnap simán menjen a szavazás. Köszönöm még egyszer a támogatott hozzáállást, a pozitív együttműködést, és valóban a szakmai együttműködést. Köszönöm. Esetleg az elnök úr, látom, hogy jelentkezik szocialista képviselőtársam, szeretné tisztázni? Ich habe gerade erfahren, keine Übersetzung, Frau Kleveti. Kleveti asszony. Igen, talán megismétlem. A 37-es módosított átírták, ezért kivettük a kompromisszumból. Tehát igazából nincs probléma már. Elnök, jó, legalább nincs en ezzel problémánk, de azért beszélhettek egymással erről a témáról, mert különben nem tudunk jól szavazni holnap. Akkor köszönöm szépen. Most pedig a nyolcas napi rendi pont, Birgit Szippel, és az erős versenyképes és fenntartható európai gépjárműipar felé. Ezzel kapcsolatban is vannak módosítók, úgyhogy Birgit tiéd a szó. Akkor még éppen időben léptem be a terembe. Nos, ezt illetően a szakbizottságunk az autó 2020 papírral kapcsolatban foglalt állást. Szeretnék köszönetet mondani az árnyék előadóknak. Azt hiszem, ha jól emlékszem, hét kompromisszumban egyeztünk ki. Az egyik rész azt mondja ki, hogy a gépjárműipar nagyon fontos Európa számára, a mobilitás számára Európában, az emberek számára. Nagyon sok kutatás, fejlesztés folyik ebben a szektorban, nagyon sok munkahely forog itt kockán, nagyon lényeges itt, hogy új motorokat, új meghajtási módokat, üzemanyagokat kutatnak, nagyon fontos a vers, versenyképesség, de a szakképzettsége az alkalmazottaknak különösen fontos számunkra, mint foglalkoztatási szakbizottság számára, ez különösen fontos. A kompromisszumosokat röviden hagy magyarázzam el. Az A kompromisszumban rámutatunk arra megint, hogy az gépjármű ipar mennyire fontos az unió számára. A B kompromisszumban ezt még kibővítjük azzal, hogy az innováció terén példaképek lehetnénk globális szinten is, és ez nagyon fontos a foglalkoztatás számára is. Nagyon fontos, hogy mindig úttörő munkát végezzünk, elsőként alkalmazzuk az újításokat, és így munkahelyterem, munkahelyeket teremtsünk az Unióban. Aztán a Következő kompromisszum a strukturális változtatásokról szól, arról, hogy hogyan támogathatjuk a vállalkozásokat abban, hogy legyőzzék az akadályokat, és ugyanakkor hogyan ügyeljünk arra, hogy a szerkezet, módosítások nehogy negatív társadalmi hatásokat váltsanak ki, illetve ha igen, akkor minimális szinten tartsuk ezeket. Nagyon fontos a képzés és a tervezés az alkalmazottak számára, hogy ők is felvehessék a pozíciójukat a munkaerőpiacon. A D kompromisszum, a globalizációs alapok kérdése, ez különösen fontos, hiszen igazából most, amikor cégeket, üzemeket, gyárakat zárnak be, akkor a globalizációs alap különösen fontos. Fontos, hogy időben éljenek vele, és az alkalmazottaknak felajánljuk ezt a segítséget. Felszólítjuk a tagállamokat, hogy éljenek ezzel a lehetőséggel. Figyelembe véve a helyzetet, támogatjuk azt, hogy felállítsunk egy úgynevezett Skill council vagyis készségek, képesítések tanácsát, amely azt mérné fel, hogy milyen kihívásokkal néztem be ez a szektor, milyen szakképzettségre lenne szükség, milyen fajta bizonyítványokra, végzettségre, és elősegítenék a tanulmányi cseréket is. Aztán említettem az előbb a globalizációs alapot, a szociális alap, hosszú távon fontos. Ez mindig nagyon fontos az oktatás területén, ahhoz, hogy az új technológiai kihívásoknak megfelelhessenek a munkavállalók ebben a szektorban. G kompromisszum. Itt hangsúlyozzuk azt, hogy mennyire fontos az EURES-nek, mint eszköznek az alkalmazása, kiegészítő eszközként a nemzeti ügynökségek számára segítséget nyújthat, segíthet abban, hogy teljes munkaidejű, megfelelően fizetett munkahelyeket teremtsenek. És másrésztről természetesen az EU ezt a munkaadók is alkalmazhatják annak érdekében, hogy felkutassák a rendelkezésre álló szakképzett munkaerőt. Az A kompromisszumot illetően, még akkor is, hogyha az Employ szakbizottságban vagyunk, a címkézéssel nagyon fontos foglalkoznunk, hogy jó lenne egy széndiokszid címkézést megvalósítani, ugyanis nem volt egyértelmű, hogy elfogadjuk ezt a javaslatot, és az A kompromisszumot hogyan bocsátjuk szavazásra, de most bele szeretnénk vetetni a széndiokszidok és köszönöm Birget. Most pedig a néppárt részéről Veronik López Fontanyé a szó. Sen. Uh, pues en primer lugar sí que querría agradecer, como no podía ser de otra manera, a la ponente. Köszönöm szépen. Szeretnék köszönetet mondani az előadónak, azért, mert lehetővé tette számunkra az együttműködést, és azt is, hogy eljussunk a hét kompromisszumhoz, amit az EPP támogatni tud. Jól lehet, hát elég bonyolult kérdésekkel foglalkoznak, de úgy gondolom, hogy megállapodtunk egy olyan szövegben, ami elég kényelmesen elfogadható mindenki számára. Az Európai e, Unióban az e, autóipar e, sok országban, beleértve az egyémet is, nagyon jelentős a növekedés és az innováció szempontjából. A minőséget és a biztonságot kell persze természetesen aláhúznunk ebben az összefüggésben, és gondoskodnunk kell arról, hogy minden rendben legyen ezen a területen, és zöld, zöld barát e, iparról tudjunk gondoskodni, amely a környezet számára elfogadható. Az előadó jelentett a kompromisszumokról szólt, amiket megvitattunk már, és elfogadtunk, de úgy gondolom, hogy fontos az is, hogy az európai pénzalapokat, a szociális alapot például, tehát a hozzáférhető pénzösszegeket fel tudjuk használni arra, hogy a versenyképességet támogassuk, illetve a munkavállalók, a szektorban dolgozó munkavállalók készségeit, képességeit, és ugyanakkor a globális kigazítási alapot is úgy tudjuk felhasználni, hogy segítsük azokat a dolgozókat, akiket negatívan érint a szerkezetváltás. A C kompromisszum úgy gondolom pontosan erről szól, tehát ezeknek az embereknek nyújtana támogatást, eh, és a szektor igényeit vetíti előre a jövővel kapcsolatban, és így a problémákat minimálisra csökkenti, azokat, melyeket a szerkezet átalakítás jelent, és így gondolom, hogy ez a jelentés a túlnyomott többségét illetően jó, el tudjuk majd fogadni, nem lesz probléma. Köszönöm. Köszönöm, Veronik. Philip Benyon, a liberálisok részére Yes, thank you. I'd also... Köszönöm szépen. Én is köszönöm az előadó munkáját. Alapvetően a hasonlóan gondolkozunk ez ügyben, pozitívnak tekintjük ezt a jelentést. Fontos dosszié ez, főként eh, a választókeretem számára ahol az autóipar eh, foglalkoztatási és eh, innovációs eh, potenciálja óriási. 1700 új munkahelyet jelentettek be, egy új alváz azt jelenti, hogy kevesebbet fogyasztanak majd ezek az autók. Egy új gyár nyílik pár hét múlva, amelyben motorokat gyártanak, mármint hogy autók meghajtásához készülő motorokat, tehát pár éven belül óriási növekedést mutatott az elmúlt pár évben ez az ágazat, és az Európai Unió kutatási fejlesztési alapjait is kiválóan tudták felhasználni az előző programozási időszakban, annak érdekében, hogy például a fogyasztás csökkenjen, biztonságosabbak legyenek az autók, megbízhatóbbak legyenek a termékek. ezért a módosító indítványok többségét támogatni tudjuk, hanem is mindent, de a kompromisszumokat kivétel nélkül, mert a kompromisszumos módosítók felölelik a mi javaslatainkat, és nagyon pozitív javaslatok érkeztek a többi frakciótól, például az A kompromisszumos módosító, az autói para potenciára beszél, az F kompromisszumos módosító pedig képzésre, átképzésre koncentrál annak érdekében, hogy az ágazat kínálta lehetőségeket lehet a legnagyobb mértékben kihasználják az emberek. Az adói üléseken is megpróbáltam hozzájárulni a pozitív hangvételhez, mert bizonyos területeken igen csak negatív, pessimista hangvételt éreztem, miszerint hanyatlóban az autóipar. Jó lett volna, hogyha a szerkezetváltás mellett másról is beszélünk, nem csak egy ilyen pessimista szerkezetváltó jelentést tennénk le megint az asztalra. Jó, hogyha a sikertörténeteket is nézzük, illetve eh, azt, hogy ebben az ágazatban a foglalkoztatás növekedése is igenis elképzelhető, meg tud újulni az eh, ágazat, a gépjárműipar, szeretnénk, ha ez folytatódna. Az európai finanszírozási források sokat segíthetnek abban, hogy az európai eh, gépjárműipar eh, globális szinten is versenyképes legyen, igazi siker történetté válva. Köszönjük Filip Bennionnak! Más nem szeretne hozzászólni? Akkor esetleg az Európai Bizottság Kunovászony, ha jól, nem, Kukszova. Enterprise, uh, the... Um, a közleményt készítő vállalkozásügyi főgazgatóságot képviselem. Szeretnék köszönetet mondani a nagyon építő megjegyzésekért. Nincs konkrét további megjegyzésünk. Köszönöm. Köszönöm. Kukszavászony. Birgit, tiéd a szó, és holnap pedig szavazunk. Igen, holnap szavazunk. Kedves kollégák, még egyszer köszönetet szeretnék mondani Benyan úrnak is, hogy a kutatást és fejlesztést külön kiemelte, mert tényleg nem csak egy bármilyen gépjármű ipart akarunk, hanem példaképek szeretnénk lenni. Szeretnénk az üzemanyag felhasználás területén is, az alkalmazott nyersanyagok területén is példát mutatni. Úgyhogy a módosítók jó irányba mutatnak, remélem, hogy holnap jól végezhetjük a munkánkat. Elnök, köszönöm, holnap szavazunk, az ITRE pedig október 17-én szavaz, remélem, hogy sok mindent elfogadnak abból, amit holnap elfogadunk mi. Most pedig a 9-es pont, François Castex, az EU versenypolitikájáról szóló éves jelentés. Tessék, tiéd! Merci, Monsieur le Président! Köszönöm, elnök úr! Láthattuk, a múlt hét során, az eszmecsere során, hogy közeledtek a hartálláspontok, ha fogalmazhatok így, a véleménytervezettel kapcsolatban, amelyet letettem az asztalra, közeledtek tehát az, ele, az álláspontok, amit megerősít a kompromisszumos módosítók csomagja is. Nyolc kompromisszumos módosító van, Gyakorlatilag a véleménytervezet egészét lefedik ezek a kompromisszumos módosítók. Gyakorlatilag az összes, összes politikai frakció véleményét be tudtam így vonni. Apró kis részletekről van tulajdonképpen szó, még a megoldatlan kérdésekben gondolok itt arra a tartalékra, illetve arra fenntartásra, amelyet kinyilvánítunk az Európai Bizottság, illetve a versenyjogi, versenypolitikai függazgatósággal kapcsolatban, miszerint az európai versenypolitika a stratégiai e, ágazatokban e, kell, hogy megőrizze a beruházásokat, a, a szociál politika terén a Lisszaboni szerződésben lefektetett újításokat 9-es és 14-es cikkre gondolok itt elsősorban, illetve a 26-os jegyzőkönyvre az általános gazdasági érdekű szolgáltatásokra, illetve a közérdekű szociális szolgáltatásokra. Fontos, hogy ezek olyan szolgáltatások, amelyeket amelyek a határon átnyúló versenyt igazán nem befolyásolják, ezért sajátosságukat figyelembe kell venni. Azt hiszem, hogy ebben a formájában a kompromisszumos csomag alapján holnap meg tudjuk szavazni ezt a jelentést méghozzá meggyőző többséggel. Köszönjük, François. David Kaza. Köszönöm, David Kaza. A néppárt nevében. Grazie, Presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Ahogy már elhangzott, ez a jelentés nem volt túlságosan vitatott. Tudjuk, hogy a versenypolitika nagyon fontos létfontossága a belső piac szempontjából, hogy azt megerősítse és fenntarthatóbbá tegye. Nyilvánvaló, hogy a versenypolitika segítséget és nyújt azért, hogy a fogyasztók a tagállamokban egy jobb védelemben részesülhessenek. Örülök a kompromisszumos módosítóknak, melyek itt vannak előttünk, különös tekintettel azokra, amelyek azt hangsúlyozzák, hogy a fogyasztót védelmezni kell. Az a kérdés, amikor próbáljuk a csalást csökkenteni az adózás területén. Tehát erre törekszünk, illetve a szociális dömping ellen, amely az Európai Unióban jelen van szint fellépünk. Én, ami engem illet, tíz módosítót nyújtottam be a véleménnyel összefüggésben, és nyilvánvaló, hogy az egyiket töröltetnem kell, hogy elkerüljem az ismétlést, a kompromisszum, melyre sikerült eljutnunk, nagyon kiegyensúlyozott és kitűnő munkát végzett az előadónk, ezért köszönet. Az együttműködését is köszönet, melyet a különböző hivatalok között folytattunk, és az Ányék előadóval is. És szeretnék köszönetet mondani az előttünk álló nagyon kényesedett jelentését. Ennyi, köszönöm. Köszönöm szépen, jól állunk. Most valaki olyan szól hozzá, aki eddig folyamatosan hozzászólt. Filip, megint tiéd a szó. Yes. Yes, they, they all come along together. Igen, eh, hát akkor eh, lassan ezek mind eh, itt összeillenek. Itt még egyszer köszönet a <clears throat> jelentéstevőnek azért, hogy végezte eh, a munkát a vélemények kapcsolatban, illetve a módosítókat is szeretettek. A véleményünket többé-kevésbé figyelembe vettük, és az biztos, hogy támogatni tudjuk a legtöbb kompromisszumot. Mindig eh, boldogan támogatjuk az olyan módosítókat, amit az ESZ-ben látunk. Eh, az, a, az világosan meghatározó, hogy a versenypolitika milyen szerepet játszik az, hogy a piac működését biztosítsa és egyenlőséget teremtsen. Az F pedig világosan kimondja, hogy a gazdasági és szociális beruházások között, szolgáltatások között milyen egyensúlyra kell törekedni, és azt gondolom, hogy ez minden érintett fél számára hasznos. Mi támogatjuk ezt a kompromisszumot azért, mert a fiatalok munkanélküliségét is meg akarja oldani. A G kompromisszumot is támogatjuk. Úgy gondolom, hogy itt nagyon fontos a különböző szociális és környezetvédelmi célok elérése érdekében tett javaslat nagyon fontos, ezért egyetértünk. A H-val kapcsolatban is hálásak vagyunk az előadó konstruktív munkáját és a úgy gondolom, hogy a demokratikus kontrollt, melyet a parlament gyakorol, nem szabad, hogy kiváltsa a politikai biztos, de ugyanakkor fontos, hogy az egyes európai szintű és helyi prioritások között megkapja a helyét. A konstruktív módosítókért szeretnék köszönetet mondani az előadónak is, amelyek többségét támogatni tudjuk, és az egészet illeti azt gondolom, hogy elég széles konszenzus alakult ki a területen. Köszönöm. Köszönöm én is, Filip. Valaki, aki nem árnyékelőadó volt és szeretne hozzászólni? Nem? Úgy látom, na akkor a bizottsági a szó. Broms asszony. Uh, sorry, Mrs. Uh, sajnálom, uh, Bronz uh, asszony nincs jelen, úgyhogy jelen pillanatban nincs megjegyzés. Non, c'est ton tour, uh, Françoise. Chef Françoise. Akkor megint Françoise következik, parancsolj, kedves Françoise. Elnök úr, igazán nincs semmi hozzáfűzni valóm. Talán annyit, hogy én is szeretnék köszönetet mondani az árnyék előadóknak, hogy ennyire eh, eh, építő jellegű légkörben végezhettük a munkát. Olyan vélemény készül, amely jó irány mutat, és remélhetjük, hogy az ECON szakbizottság nem hagyja figyelmen kívül. Köszönöm, François, holnap szavazunk, az ECON pedig október 17-én. A következő napi rendi pont Papadopulú asszonyé, Antigonéjé. Éppen idefelé tart, két perc múlva ideér? Várjunk? Igen? Akkor két perc szünet. Jó? Két perc szünet, tessék. So, meine Damen und Herren, wir können mitmachen. Hölgyeim és Uraim, akkor folytathatjuk. És mivel az interneten több százezeren követnek minket, ezért hogy magyarázom el, hogy általában véve tartjuk magunkat a napi rendhez, de nagyon sok képviselő, aki itt tag, más szakbizottságnak is tagja, ott is jelen kell lennie a szavazáskor, úgyhogy nem pont egyszerű a rendszer, tehát nem arról van szó, hogy nem akarnak dolgozni, hanem nagyon sok a munkájuk. Remélem, hogy a az állampolgárok ezt észben tartják, és a szavazáskor májusban ezt figyelembe veszik, hogy igen, láthatják a munkákat, nem titkolunk semmit. Tehát a következő téma a harmadik országbeli állampolgárok, kutatástanulmányok folytatása, diákcsere, javadalmazás ellenében végzett gyakorlata, beutazása. Antigone egy hatalommal rendelkező nőé lesz most a szó, majd mindjárt önök is meglátják, akik nézik a webstreaminget, és Antigoni, tiéd a szó. I appreciate your comment because indeed there nagyon méltányolom a megjegyzést, és tulajdonképpen nagyon sok kérdés merül fel, és akkor mindenütt kell lenni. E, erről az aktáról nagyon sokat tárgyaltunk. Először is a bizottsági javaslat az ülés végén, az ülésszak végén került hozzánk, a nyári szabadságolás időszaka kezdődött, és akkor tudtuk a módosítóinkat benyújtani. Nagyon sok módosítást körülbelül 158-at láttunk, és végül is sikerült egy olyan vitát lebonyolítani a politikai frakciókkal, az árnyék előadókkal, amely lehetővé tette, hogy egy meghallgatás alkalmával mindenről tárgyalni tudjuk, melyet az árnyékokkal folytatunk, és az összes politikai frakcióval megpróbáltunk kompromisszumra jutni. Három olyan téma volt, amivel kapcsolatban eltért a véleményünk. Az egyik az azonos elbánás. A bizottság harmadik országbeli állampolgárokkal kapcsolatban nagyon sok kategóriát próbált az irányelv átolkozásába belefoglalni, tehát kutatók, egyetemi hallgatók, középiskolai hallgatók, gyakornokok, és így tovább. Tehát nem volt egyszerű ezeket mind összefoglalni egy irányelvbe nagyon világosan, hogy pontosan ki tudjuk fejezni, hogy mi a szándék. Tegnap délután nagyon jó vitát folytattunk a bizottsággal azért, hogy megpróbáljuk tisztázni a válaszokat, melyeket tőlük kaptuk, amikor itt korábban már tárgyaltunk erről a kérdésről a foglalkoztatási bizottságban. Tehát nagyon boldogan mondom, hogy most olyan helyzetben vagyok, hogy megpróbálunk ilyen kompromisszumokat kialakítani az összes politikai frakcióval, és jó megállapodást érjünk el, jó szintű megállapodást, és hogyha nem sikerül együttesen, akkor majd egyenként fogunk tárgyalni. Az én előadói szándékom az, hogy biztosítsam, hogy az Európai Unió harmadik országok állampolgárai számára megfelelően a tisztességes játékteret biztosítja amelynek kettős dimenziója van. Egyrészt az összes kategóriát, amely harmadik országból érkező állampolgár munkavállalóra vonatkozik, azonos módon kezel, és a szociális dömping ellen fellép az együttműködés a többi frakció árnyék előadóitól nagyon nagyra, méltány, nagyon nagyra értékeljük, méltányoljuk a titkárság közreműködését is, és tulajdonképpen a 20 kompromisszumban van olyan, amit sikerül megalapodni az LPP-vel, e a zöldekkel vagy az ald val Végül szeretnénk új kompromisszumokat kiküldeni azért, hogy valóban jó megegyezést tükröztessünk a három fő kategóriában, amelyel kom- problémánk volt egyrészt a életkor. Volt, aki azt mondta, hogy 18-35 legyen ez a korcsoport, mások azt mondták 18-30. Én azt javaslom, eh, hogy eh, legyen egy felső eh, akkor, mert az oper, tehát a gyermek felvigyázók például nem lehetnek 40 vagy 50 évesek, tehát mondjuk az, hogy 18 vagy 30, 18 vagy 35, hogyha a felső határral sikerül megalapodni, akkor ez megoldja a problémát. A második a munkaidő, a diákok munkaidejének hossza. Hogyha a harmadik országból jönnek fiatalok eh, dolgozni, minimális eh, munkaidőre szükségük van. Én arról gondolkodom, hogy minimum 10 óra legyen ez a tagállamokban. Vannak eltérések a politikai frakciók között a felső határt illetően, de hogy őszintén szóljak erről, a tagállamoknak el kell dönteniük azt, hogy hány ember jogosult és hány órát jogosult dolgozni, azért, mert a helyzet eltér tagállamról tagállamra. Itt a nagy kérdés, a legnehezebb kérdés az egyenlő elbánás kérdése, azért, mert a bizottság egy privilegizált helyzetbe kívánta volna hozni a kutatókat, tehát hogyha befejezték a kutatási tevékenységüket, akkor mondjuk fél évet, tehát hat hónapot vagy tizenkét hónapot ott maradhatnak, és saját vállalkozásukat is működtethetik, munkát vállalhatnak. Ez a kategória a bizottság szerint azonos elbánásra, tehát a nemzet az adott ország állampolgáraival azonos elbánással kell igényt tartson, de ez azt jelenti, hogy a csoporthoz tartozó más munkavállalókkal nem egyenlők, azért mert hogyha ők munkavállalási engedélyt kapnak, akkor munkavállalóként kezelhetők, és ebben a minőségben azonos elbánást kell, hogy élvezenek, mint az ország állampolgárai. Tehát ezen a területen még mindig vitázunk a politikai frakciókkal, azért, mert szeretnénk a lehető legjobb kompromisszumra jutni. És ezt fogjuk tenni az ülésünk után, miután meghallgattuk, hogy a többi árnyék előadó mit mond, és megígérem, hogy amilyen hamar lehetséges, elküldöm a többi módosító indítványt, holnap szavaznunk kell. Köszönöm szépen, és köszönöm az előadók, az árnyék előadók előadók hozzájárulását. Köszönöm. Igen, nagyon is kezdünk, van ahhoz, hogy dolgozunk ezen néppárt. Köszönöm szépen, Thomas. Nagyra tartom az előadónk feszítéseit, nagyon kevés idő állt a rendelkezésére. Különösen tegnap és ma jó kompromisszumokat próbáltunk elérni, és nagyon örülök annak, és biztos vagyok benne, hogy holnapra megszületik a megoldás. Ahogy az előadó már mondta, amikor a bizottság kiterjesztette ezt az irányelvet másokra is, diákokra, <clears throat> óperekre, és így tovább, akkor a problémák előre láthatóak voltak, hiszen már vannak olyan direktívek amit a hasonló esetekre alkottak. De tartsuk észben azt, hogy nem ö, az a célunk, és nem is tesszük meg, hogy harmadik ország állampolgárainak kedvezőbb feltételeket teremtsünk, mint az EU-s állampolgároknak. Az F és az S módosítók erre vonatkoznak. Az egyik a 21-es pontra vonatkozik, a másik pedig a preambulum bekezdésre. Ha a bizottság azt mondja, nem teremthetünk új jogokat, és a Single Permit Directive-nek megfelelően kell alkotnunk ezt a jogi csomagot is, azt kell követnünk, ezért van néhány fogalmazás, amit szeretnék beletenni. Nem mondhatjuk egyszerűen azt, hogy a harmadik országbeli állampolgárok ugyanúgy hozzáférhessenek a társadalombiztosításhoz, és így tovább, hiszen maguknak az EU-s állampolgároknak sem adjuk meg ezt a lehetőséget, így aztán <clears throat> szeretném, hogy ha beletennénk azt a mondatot, hogy csak akkor, ha munkavállalóknak fogja fel őket a befogadó ország, és az engedélyt munkavégzés céljára kapják. Tehát az egységes engedélynek az a cél, hogy lehetőséget adjon ezeknek a személyeknek, hogy egy tagállamba érkezzenek és ott dolgozhassanak. Tehát egyszeri engedélyeztetésről van szó, és utána munkavállalóként kezeljük őket. De ez egy új csoport most, ők néha munkavállalók, de az óperek, hát ők nem munkavállalók igazából, nincsen munkaszerződésük, ők valami más. Talán aztán ott vannak a képzésben résztvevők, vagy az önkéntes szakképzésben résztvevők. Ők is megint csak, ők nem munkavállalók az engedélyeztetési rendszer szerint nekik munkavállalónak kellene lenniük, hogy megfejeljenek. Egyébként én azt mondanám, hogy nagyon jó kompromisszumokat találtunk, és remélem, hogy holnap reggel előtt lezárhatjuk ezt a munkát, és holnap szavazhatunk. Köszönöm az előadónak és az árnyékelőadóknak. Rendben, hát mindenkinek kitűnő éjszakát kívánok akkor már a Jean Lambert. Te szeretnél hozzászólni? Yes, thank you. Well, some of us... Igen, igen, itt a kiegészítő nyugdíjakkal is foglalkoznom kell még a ma este. Csodálatos, izgalmas estének nézünk elébe, de ami itt a kompromisszumokat illeti, ami előttünk található, mindannyian méltányoljuk azt, hogy mennyi idő áll rendelkezésünkre, a megközelítésükre, de úgy gondoljuk, hogy más irányba hatnak a kompromisszumok, mint a módosítóink, tehát azt gondolom, hogy nagyon valószínűtlen, hogy a nevünk a kompromisszumok alatt szerepel majd. Az egyik olyan kérdés, amivel foglalkoztak itt, az egyenlő elbánás kérdése. Ami minket illet, mindig azon a véleményen voltunk, eh, hogy a kék kártya irányába lépjünk, és erről eh, vitáztunk, vagy érveltünk, amikor eh, az egységes engedélyről is szó volt. Nagyon is úckodom attól, hogy visszalépjek a jogokhoz képest, amelyek már jelen vannak a kutatók esetében, amely elbánásmód nagyon hasonló ahhoz, akiknek a kék kártyabirtokokban is, ami pedig a munkaidőt illeti, hogyha itt a kiindulási alapot illeti, mi boldogan elfogadjuk a 20 órát, a bizottsági javaslatot. Hogyha tíznél akarják kezdeni, akkor nem szeretnénk egy felső határt látni, mert tudjuk, hogy tapasztalatok mutatják tagállamok esetében, hogyha van egy felső határ, azt is úgy használják, mintha csak nem, nem is tudom, hogy mondjam, egy ijeszgetés lenne azok számára, akik egy vagy két órával többet dolgoznak, és azt éreztetik, hogy hát ha valaki túllépi a megengedett időt, akkor a hatóságok felé jelzik, és akkor kirúgják. Ami pedig az operek korát életi tudatában vagyok annak, hogy Európa tanácsi megállapodás létezik, egy egyezmény 1969 óta, és az aktív idősödés politikával össze kellene ezt hangolni, mert ezt támogatja az Európai Unió. Tudjuk, hogy vannak az Európai Unióban nagyon sikeres programok az idősebbek számára, akik lehetőséget megragadva gyereket gondoznak, gyerekre vigyáznak, amit nem ragadtak meg, amikor 18 évesek voltak mondjuk, vagy nem elég bíztak magukban azért, hogy ezt el tudják végezni tisztázni. Tehát mi az igazság, hogy a módosítónk is ez irányba ment a felső kórhatár meghatározását, illetően én látom, hogy lesznek itt a politikai frakciók között bizonyos kompromisszumok, de a miénk ez alkalommal nem lesz azok egyike. Sajnálom, tehát valószínűleg, hogy az lesz. Köszönöm. Rendben. Őszinte szak. Van-e még képviselő, aki hozzá szeretne szólni? Nem, nem, Filip? Nem. Jó. Szeretnél hozzászólni a liberálisok nevében? Hírsasszony helyett? Nem. Jó, köszönöm. Schlitter úr a bizottság részéről. Thank you, Mr. Chair. Köszönöm szépen, elnök úr. Én korlátozom néhány megjegyzésre hozzászólásomat arról a kérdésről, amit már a korábbi üléseken is megtárgyaltuk, illetve a mai napon is vita tárgyát képezte az egyenlő elbánás, illetve a véleményt szeretném közreadni, amit a bizottság tett magáével, a kutatók tekintetében, és arra nézve, hogy ne lépjünk visszafelé az egyenlő elbánás elvét illetve, amit élveznek a kutatók, az irányelv hatája alatt, tehát ez némi eltérést mutat, ami a diákok helyzetét illeti, tehát ne tegyük függővé az egységes engedély alapján a kivételek alkalmazhatók továbbra is az egyes tagállamokban. Nem fogjuk megkérdőjelezni ezeket a kivételeket, amelyek a diákok esetében még alkalmazhatók az munkavállalás engedélyvel kapcsolatban. Az összes többi csoportot, illetően az egységes engedély alapján egyenlő elbánásban kell őket részesíteni, de ami a javak és szolgáltatások hozzáférését illeti azok, akik munkavállalók a nemzeti vagy uniós jog szerint szintén ilyen jogokat élvezenek, és az összes rendelkezést megfelelően igénybe felsik az egységes munkavállalási engedély alapján. Én remélem, hogy így megvilágítottam a bizottság javaslatát. Köszönöm. Köszönöm, Antigonéval zárjuk le a vitát, majd meglátjuk, hogy ma éjszaka mi történik a kompromisszumok esetében. Igen, le fogjuk zárni. Sikerült jól megegyeznünk a zöldeket, illetően vannak javaslataink, és azt hiszem sikerül majd kompromisszumot találnunk. Nem akarok felső határt szabni, mint például a 20 órát, csak azért, hogy a kedvükre tegyek, és lesz egy módosítónk, amit majd írásban küldök ki. Nem előítéletesek vagyunk, hanem igazából minden politikai frakciónak szeretnénk a kedvére tenni. Tegnap a bizottsággal már megbeszéltük, hogy a 36-os szikkel kapcsolatban mit gondolunk, mi minősül javadalmazott és javadalmazás nélküli munkának, és a 79-es szikkel kapcsolatban különböző hallgatói kategóriák vannak, és itt is figyelembe kell vennünk, hogy az egyenlő bánásmódot hogyan tudjuk megvalósítani. Remélem, hogy megegyezünk, és holnapra készen áll a szavazólista. A kompromisszumok pedig mind a három frakciót bevonják majd. Elnök, köszönöm szépen, egyértelmű, holnap szavazunk, és a LIBE október 17-én szavaz. Bauer Edith szerepelne a listámon, de nem látom. Akkor nem tudom, Jean Lambertnek adjam meg a szót, mert eh, szükség van az időre. Jean itt van, Jean vállalod? A környezetben található műanyag hulladékokkal kapcsolatos európai stratégia? Annyira aktív és kedves vagy. Jean, tiéd a szó. Just let me find the uh, akkor ha találja meg a megfelelő aktát, hogy ne a rossz témáról szóljak. Tehát a tagok emlékeznek arra, hogy a vélemény, amit mi itt írunk, ez a Környezetvédelmi Bizottságnak szól, és választ adunk a bizottság, az Európai Bizottság műanyag szeméttel kapcsolatos álláspontjára, és konkrétan azt vizsgáljuk, hogy a munkavállalást hogyan érintik ezek a kérdések, és a képzést, illetve a biztonságot és az egészségügyet a különböző frakcióktól számos módosító indítvány érkezett. Azt gondolom, hogy ezek a módosítók <coughs> összesen 30 ilyen van, nagyon konstruktívak, és ugyanabba az irányba tartanak, ezért én nagyon hálás vagyok, és hálás vagyok a kollégáknak is ezért. Valószínű, hogy számos kompromisszumot tudunk találni a különböző bekezdéseket, illetően ahol többszörösen megjelentek itt módosító indítványok, például az egyes bekezdés, az értékelés, a technológia értékelés és környezet összefüggéseiben foglalkozik. Én itt szeretnék olyan kompromisszumot találni, amelynek alapját az a módosító képezi, amely valóban nagyon lényeges kérdéseket bet itt felszugó kollega és mások is egy talán egy kicsit több nüanszot tudtak a szövegbe bevinni. A kettes bekezdéssel kapcsolatban hat módosító indítvány érkezett, itt munkahelyi lehetőségeket taglal. A három kérdés a munkahely minősége, tehát hogy ez megfelelő munka legyen olyan értelemben, hogy bizonyos műanyag újra, fel, újra hasznosító üzemekben mi történik a munkahelyen, illetve az alacsony szín felhasználású gazdaság, ez a második tengely, a harmadik pedig bizonyos ügynökségek, helyi és regionális hatóságok szerepe a változás tekintetében. Úgy gondolom, hogy ez a három terület vagy tenger nagyon fontos, és meg fogjuk találni majd a lehetőségét annak, hogy jól dolgozunk ezekkel kapcsolatban. A négyes bekezdésre azt hiszem, hogy itt nem igazán valamit mondanom. Az itt felvetett kérdések talán a 19-es módosító indítvány, ami a Papadopuló kollégámtól származik, néhány számadatra vonatkozik, amelyet én is szemügyre vettem, és hát gondoskodnunk kell arról, hogy ezek megfelelően szerepeljenek a szövegben. Az ötös bekezdés, amely az újításról szól ebben az ágazatban, néhány új technológia, amely most jelenik meg ezen a területen, és hogy mérjük? Hogy mérjük a kockázat fokát, mértékét? Azt gondolom, hogy itt kompromisszumot találhatunk, hogyha egy kicsit kifinomítottabb szöveget alkalmazunk a 22-es, 23-as módosítóban. A 24-esről talán még egy kis vitának helyt adhatunk, de kis ö, módosítás talán a szöveget illetően eljuttat bennünket a megalapodáshoz. A hatos bekezdés a ö, képzésről és a készségek kérdéséről. Azt gondolom, hogy itt egy megfelelő szerkezetet kellene találnunk, amely számos elem belefoglalását segíti, melyeket a kollégák ajánlottak. Gondolok itt az Európai Szociális Alap felhasználására. A képzés összefüggésében a kérdések, hogy hogyan javítjuk a munka státusát az ágazatban, azért mert van számos olyan újra feldolgozó, újra felhasznál, hasznosító üzem, amelyet úgy látnak az emberek, hogy hát itt szeméttel kell dolgozni, és maga a munka is egy szemét. Tehát így gondolom, hogy a képző, felvilágosító feladatok nagyon lényegesek, mert így segítik az emberek felvilágosítását, megértetni velük azt, hogy lényegében itt lehetőségek nyílnak kiépzettebb munkaerő alkalmazására, a munka, munka minősége, munkahely státusa, és az, hogy a felelősök ezért mit tesznek. Volt itt még két-három különálló módosító indítvány ezzel összefüggésben. Az egyik például arra vonatkozott, vagy kettő a ö, hulladék, a szemét, ö, exportálása a világ különböző részei felé, és a hatás amelyet ott ez kifejt, és én boldogan elfogadom persze a módosítót, mert egyik saját indítványom, és a Panamiasztól a 16-os, ami egy kicsit szélesebbre nyitja a tárgykörét ennek a kérdésnek, ezt is el tudjuk fogadni, és azt gondolom, hogy az összes javaslatot bele tudjuk építeni, dolgozni, és a, remélhetőleg valami olyasmire tudunk előállni, ami erőteljes, ütős, és ami hát megtalálja, megfelelő választ a Környezeti Bizottságnak. Köszönöm szépen. Akkor most az árnyék Antigoni még mindig itt van, tehát a szocialisták képviseletében árnyék jelentéstevő, mikrofonja nincs is bekapcsolva. Egy kicsit összekeveredtem, zavarodtam, mert közben azon spekuláltam, hogy mi is történik az előző véleményel. Igen, tehát erről, igen, van néhány megjegyezni való. Egy pillanat. Itt tehát ezzel kapcsolatban valóban úgy gondoljuk, hogy a a 2020-as stratégia az intelligens és fenntartható növekedést kell szolgálja, tehát itt bizonyos szempontból kettessel, hármassal összefüggésben habozunk. Összesen hét módosító indítványt nyújtottunk be, és főleg arra összpontosítottunk, hogy a szociális következményeit eh, figyelembe vegyük az új környezetvédelmi politikának. A mi módosító indítványunkban említjük azt, hogy az Európai Unió hulladék eh, eh, jogszabály meghatározás alkalmazása 72 milliárd megtakarítást tesz lehetővé, és 2020-ig 120 ezer munkát és, munkáját is teremt. Ez nagyon fontos, és ugyanakkor a műanyag reciklikálása összesen 160 ezer munka létre, munkahely létrehozását jelenti, és 2020-ig sikerült csökkenteni az így megjelenő hulladék arányát 70%-kal. Tehát a mi két módosítunk azt fejezi ki, hogy az újrahasznosítási szektorban van igenis munkahelyteremtési lehetőség, és itt Csökkenteni lehet a forrás rá utaltságot, és ez egy kihívást jelent ugyanakkor, de új alkalmat, lehetőséget is. Ahogy már mondtam, a legtöbb módosító indítványal meg tudunk elállapodni. A kettes, hármassal kapcsolatban némileg még habozunk, és a szavazási listán majd negatívan fogunk szavazni. Philip. Köszönöm, Filip Benyan, a liberálisok része. Filip, nem? De. Igen. Köszi, köszönöm szépen. Nagyon boldog voltam, hogy ezzel a jelentéssel kapcsolatban mint árnyék előadó szerepelhettem mert sok-sok éve e, már e, az egyik e, hát ilyen ellenségem a műanyag hulladék szemét, tehát boldogan foglalkozom ezzel a kérdéssel, és én osztom az előadó véleményét a hulladékkezeléssel összefüggésben, különösen a műanyagokat, illetően az ekoinnováció nagyon fontos, mert e tekintetben munkahelyeket teremt, és azt gondolom, hogy az állampolgárokat fel kell vérteznünk azzal a tudással, ismerettel, ami szükséges, ahhoz, hogy ezt a munkát vállalni tudják, akarják, ahogy Jean mondta, itt a hulladékkezelés területén nagyon sok a tennivalónk, tehát bizonyos mértékig mi hát egy új dimenzióba helyezzük a hulladékkezelést. A módosító indítványok azt szolgálják részemről, hogy újra megerősítsük ezt a tartalmat, tehát itt az újrahasznosítás, a reciklikáció nagyon fontos munkahelyek teremtése érdekében, de ugyanakkor az is, hogy hogy foglalkozunk a hulladékkal, szeméttel, másodszor a szakképzés előnyeit, a tanulás, oktatás fontosságát, és aláhúzom, azt hiszem, hogy a pozitív pozitív jelző jellemzi a legtöbben nyújtott módosítót, és a legtöbbit támogatni tudjuk. Várom már, hogy az előadóval és a többi árnyék előadó társammal együtt fogunk dolgozni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Filip. Van-e még valaki, aki hozzá szeretne szólni, és nem árnyék előadó? Nem? Akkor a bizottság Stefner asszony. Sorry, uh, Frau Stefner is not here either. Szerintem Stefner asszony sincs itt, úgyhogy az Európa Bizottság megint nem tud hozzászólni. Jó, rövidül a vita. Jean, tiéd a szó. Szerintem tudsz mit kezdeni néhány perccel, nem? Szívesen hallgatunk. Már egyszer elmondtam, hogy általában véve egy-két percet kapunk. Úgyhogy ha többet ad, akkor utána nem tud majd leállítani minket. Úgyhogy köszönöm szépen, nagyon hasznosak voltak a megjegyzések. A hozzászólásokat illetően, amiket felvetettek. Igen, a munkahelyteremtési potenciált nem szabad figyelmen kívül hagynunk, mindenki azon gondolkozik, hogy hol lehetne új munkahelyeket teremteni, hát tessék, itt van egy terület, amit lehetne erre használni. De mindenképpen a szakképzés kérdése nagyon fontos. Aztán többen felvetették azt, hogy az erőforrás intenzív gazdálkodásokra való áttérésben hova illeszkedik ez be. A műanyagnak egy nagy százaléka lerakók, landol, és ez nem jó a bolygó számára, és a gazdaság számára sem, és munkahelyek számára sem. Sok mindent tehetnénk még, tudom, hogy az ENVI szakbizottság ebből a szempontból közelíti meg a témát, hogy az erőforrás potenciált hogyan lehet itt kiaknázni, hogy ne az óceánokban, illetve a szemétlerakókon landoljanak ezek a palackok. Köszönöm szépen kollégák, és tartjuk majd a kapcsolatot a kompromisszumosabb kérdésével. Elnök, köszönöm szépen, köszönöm azt is, hogy ilyen rugalmas vagy, ami az időt illeti. Október 17-én szavazunk, az NV, pedig november 5-én. Hát reméljük minden okos ötletünket átveszik. Kedves Power Edit! Igen, most te következel. Akkor, amit az előzőleg át kellett ugranunk, mert Power Edit aktív volt egy másik csak most bepótoljuk, a romák társadalmi integrációjára irányuló nemzeti stratégiák európai keretrendszerének nemi vonatkozásai. Tiéd a szó. As you have uh, seen, we just uh, yeah, up to the last minute try to find some. Utolsó pillanatig próbáltunk kompromisszumokat kidolgozni. Uh, our views on, on some of them. We have ten compromises. Uh, Tíz kompromisszumunk van. A frakciók többsége támogatja ezeket. Van ugyan néhány, volt ugyan néhány apró félreértés egészen az idáig, a foglalkoztat hatóság kapcsán meg tudunk állapodni abban, ugyanakkor, hogy ez egy roppant összetett, bonyolult kérdés, de biztos vagyok benne, hogy a foglalkoztathatóság nem megfelelő szintje az alulképzett roma nők csoportjánál ez az, ez az alulképzettség az egyik, az egyik ok, nem csak a munkerőpiaci hiányosságok, a munkahelyek hiánya és a diszkrimináció hátráltatja őket, nem szabad eltekinteni a tény felett, hogy kevéssé alkalmazhatóak a romanok közül sokan alulképzettségük okán. Az az érzésem, hogy más kompromisszumok is elfogadhatóak lennének ez ügyben, mint a jelenlegiek. Ennyit szerettem volna mondani. I you should chair the meeting. <laughs> I am privileged to give the floor to Mrs. Gertz. I was just uh, thinking who will... <laughs> Pontos gondoltam arra, hogy ki fogja bevezetni azt, hogy most én szólhatok hozzá, de akkor köszönöm először is. Szeretném elmondani, hogy nagyra tartom az együttműködést Edittel ebben a témakörben, bár többször is tárgyaltunk olyan kérdésekről, amit te is említettél az előbb, hogy hogyan fogalmazhatnánk meg úgy azt a problémát, ugyanazt a problémát, hogy ugyanakkor az egyéni voltát kihangsúlyozzuk ennek a problémának, és rendszerszerűbben közelítsük meg a probléma megoldását. Ez egy nagyon összetett és nagyon bonyolult kérdés, amely foglalkoztatja a roma közösségeket és a roma nőket, a szegregált lakhatás, a szegregált iskolázás, a, a szabad munkahelyekhez való hozzá nem férés kérdése, tehát ezek nagyon fontosak. Próbáltuk kidomborítani azokat az aspektusokat, amelyek jobban rávilágítanak a strukturális problémákra. Edith a másik aspektusról beszélt, van még egy kompromisszumosunk, ahol habozunk, a, hogy a szocialisták tudják-e támogatni, de megpróbálunk mindenki számára elfogadható megoldást találni. Azt hiszem ez a ne a B-A kompromisszum, az első részben azt mondjuk, hogy a korai életkorban bekövetkező terhességgel mi történjen, a második részben pedig azt mondjuk, hogyha a tanácsok, a tanárok jobban értenék a roma kultúrát, akkor jobban tudnának segíteni. Na, számomra ez egy probléma ez nem kulturális jellemzője a roma társadalomnak a korai terhesség, hanem inkább annak a reménytelen helyzetnek a visszatükröződése, ahol az oktatás sem munkavégzésben kulminálódik, hanem az egyetlen bevételi lehetőség a gyermek segély, és így próbálnak ezek a fiatal nők bevételhez jutni. Tehát úgy, ahogy most meg van fogalmazva, nem tudjuk támogatni, mert nem értünk egyet azzal, hogy ez kulturális jellemző lenne. Inkább mi úgy gondoljuk, hogy a szegregált települések reménytelen helyzetének visszaköszönése. De Edittel nagyon sokat beszéltünk erről, és reméljük, hogy elfogadható megoldást kínálunk. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen Kinga a sok információért, és megint csak Filip Benyon, megint tiéd a szó. Jelko Kacsin. Eh, Jelko Kacsin nevében szólok hozzá most, aki nem lehet itt, de beszéltünk erről a témáról, hogy nem csak felolvasom a jegyzeteit tisztában vagyok a képpel. Üdvözöljük ezt a saját kezdeményezésű jelentést, és az általunk készített véleményt. Van egy pár módosító, amit nem tudunk támogatni, mert ezeket esetleg lehet úgy érteni, mintha megbélyegeznénk eh, a nőket, Akkor előttem át által kifejezett eh, fenntartásokkal élünk, tehát mi is. Bizonyos fokú politikai korrektségre szükség van, Fontos, kényes kérdés ez, ezért nagyon fontos, hogy ne hozzunk létre új problémákat. Ezért például a korai terhesség, az iskolahagyás aránya, alacsonyabb ö, képzettségi szint, nem lehet ezt túl egyszerűsíteni egy etnikai csoportra kapcsolatban, illetve elfogadatlan számunkra az a megfogalmazás, amely egy konkrét etnikai csoportra vonatkoztatva, például a szociális jogok visszaélését említi. Igazából csak a megfogalmazást kell megváltoztatni, annak érdekében, hogy ne lehessen olyan könnyen félreértelmezni. Ugyanakkor a kompromisszumos módosító indítványokat szívesen támogatjuk, mindazokat a módosítókat is, amelyek eh, a szöveget gazdagabbá teszik, az ALDE szívesen részt vesz abban a konszenzusban, amely kialakulóban van ez ügyben. Rendben, nincs senki más a listámon, úgyhogy a bizottság jönne. Csini asszony. Thank you very much. The... Köszönöm szépen. A bizottság álláspontja a roma nőkkel kapcsolatban 2011-ben, mint a roma emberekkel kapcsolatban általában a diszkriminációmentes életet kell érdemeljük, és a negyedik romanőkre vonatkozó konferencián, amelyen a bizottság is részt vett a múlt héten, nagyon sok érzékeny kérdés merült fel. A vita, amit itt látunk, fölveti, hogy kulturális vetületek, vagy pedig az emberi jogok, a női jogok határán jelentkező problémák. Tehát ez mind kiderült, és a bizottság érti ezt a kérdést, és az igazság az, hogy emlékeztetnék arra, hogy nagyon óvatosan kell használnunk egyes szavakat, hogy ne olyan üzenetet próbáljunk kifejezni, amit a közvéreményfére értelmezhet. Köszönöm szépen. Bauer Edité az utolsó szó, mint előadóé. Szeretnénk hallani a véleményedet. Köszönöm szépen. Megnézve a BA módosítót, az az érzésem, hogy kivettétek belőle a 20-as módosítót. Vagy kivehetnénk belőle a 20-as módosítót, de akkor talán ö, inkább el tudjátok fogadni, mert a kulturális aspektust kivesszük belőle. Tehát lehet, hogy ez lesz a következő javaslat. És Benyon úr, biztosíthatom arról, hogy egyáltalán nem szeretnénk megbélyegezni semmit, senkit, és a szakbizottságunknak a felelőssége a munkáltatás megvizsgálása, hogy miért alacsony a roma nők körében az alkalmazási arány. Mi, mi az oka ennek? Gönc Kinga teljes mértékben igaza van. Ez egy nagyon összetett kérés. Nem szeretnénk szűklátókörű megközelítést alkalmazni. Ez nem az egyének hibája a szegénység, miatt nem lehet a szegénységet elszenvedőt hibáztatni. És nem is a társadalomnak a hibája önmagában ez. Ennél sokkal összetettebb a helyzet. Próbáljunk valami józan megoldást találni erre a kérdésre, hiszen ez egy nagyon komoly kérdés. Elnök, köszönöm szépen, Edith, holnap szavazunk. És a FEM-ben október 14-én szavaznak. És sok mindent átvesznek tőlünk, amit eldöntöttünk. Ennyi lett volna a 11-es napi rendi pont, és a 12-eset már letudtuk, de most jön a 6-os. Philip Ulán. Itt pedig Európa újraiparosítása, versenyképesség és a tarthatóság előmozdítás érdekében. Tessék! Merci. Köszönöm, elnök úr. azt kértük, hogy kérte a kollega, hogy kicsit toljunk, toljuk el a jelentésemet, aztán most még sincs itt, vagy itt van az épületben, azt hallom, jó, rendben. L'orientation générale du rapport, ah voilà. És megjött a kollega. J'allais faire un résumé pour gagner un peu de temps, mais du coup j'allais droit au but. Donc, euh... Próbálok időt nyerni és röviden összefoglalni azt. 43 módosító indítvány érkezett, a zöldek és a szocialisták részre elsősorban. Jó magam négy kompromisszumos módosítót készítettem, amely 17 módosítót ölel fel. Ez a négy kompromisszumos e, módosítót szocialisták, zöldek támogatják. Tegnap este javasolták a liberálisok, hogy kicsit módosítsunk ezeken a kompromisszumokon. Apróságról van szó, csak szó. Ha a zöldekkel és szocialistákkal egyetértünk-e, módosításokkal, akkor a liberálisok is csatlakozhatnak a támogatókhoz, kivéve az A kompromisszumot a liberálisok, ugyanis itt azt javasolják, hogy következő képen módosítsuk a szöveget. Erős társadalmi, szociális párbeszéd és aktív foglalkoztatás politika. Majd Frederik Darten meghallgatjuk, de én személy szerint túlságosan nem ellenzem azt, hogy Eh, ezt beépítsük a szövegbe, ezt a kitételt. A B kompromisszumban kiegészítő oktatáshoz való hozzáférésről beszélünk. Eh, ahol a liberálisok azt eh, szeretnék inkább látni a szövegben, hogy ahhoz való jog, hogy valaki befejezze az oktatást, képzést. Ez már egy nehezebb dió. A következő a flexicurity kérdése. Ezzel kapcsolatban viszont nem fogunk tudni megállapodni szerintem, legalábbis nem támogatom eh, eh, azt, hogy bármivel is kibővítsük a flexicurity kifejezés önmagáért beszél, ezért a liberálisok módosítását eh, nem támogatom. Összefoglalva tehát hogyha eredeti koalíciós tagjaink, a zöldök és a szocialisták az A és B kompromisszum ügyében mellettem tartanak, akkor miért is ne? Részemről a javaslat az, hogy a kompromisszum által nem lefedett módosítók 1.3.9.20.27 ellen szavazzunk. Szerintem egyébként másút nagy problémák nem várhatóak a szavazás során ezzel a jelentéssel. Köszönjük Frederiknek, biztos vagyok benne, hogy lesz bőven mondani valója hozzá Fizinomai ezzel kapcsolatban. Excusez-moi de mon arrivée. Majdnem elkéstem, elnök úr, elnézést, de csak majdnem. Dire que je suis satisfait des échanges que nous avons pu avoir avec le rapport. Az elnökkel és a többiekkel sokszor egyeztettünk. Van egy-két fontos dolog számomra, például a munkahelyek megtartása és teremtése kell, hogy a beruházások célja legyen, a képzés, továbbképzés, átképzés javítása, illetve nem csak az erős hozzá, nagy hozzáadott értékű iparágakat célozzuk, hanem a többieket is. A flexicurity során meg kell találni a szociális védelem és a rugalmasság közötti eh, arany középutat. Egy erős, határozott szociális párbeszédre való utalás, illetve az uniós jogszabályoknak jobb, nagyobb mértékben kell érvényt szereznünk. Ezek azok az elemek, amelyek fontosak számára, és amelyek nagy megjelennek a, a kompromisszumos módosítókban, amelynek örülök. Van azonban még pár megjegyzésem. Talán kicsit későn érkeznek ezek. Ami az A kompromisszumot illeti, és vagy vagy legyen. Szerintem az és volt az eredeti megfogalmazás, ez a szándékunknak jobban megfelel. A frakciónk részéről ez a ésről az és per vagyra történő áttérés higítaná, felvizezné a szöveget. A bék kompromisszummal kapcsolatban. A, a valamihez való jog, és nem a hozzáféréshez való jog, ez, ez, ez megint csak visszalépés jelentene, felvizezni ezt a jogot, hozzáférés. De milyen módon, mennyiért, hogyan? itt megint csak nehezen is ezt támogatni. Ami a C kompromisszumot illeti, az előadó nem támogatja ezt a módosító javaslatot, én sem. Az utolsó pillanatban érkeznek ezek a megjegyzéseim, remélhetőleg egy jó jelentés készül. fin un bon rapport. Hören wir gern. Philipp euh, wie üblich. Philip Bennion, ahogy már megszoktuk, te jössz a liberálisok részéről. <coughs> Yes, again I'd like to thank... Igen, eh, a munkáért még egyszer köszönet eh, az <clears throat> előadónak, és úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó jelentés. A módosítások, amelyeket kiírtünk, azok nagyon csekély mértékűek, de lehet, hogy jelentős vonzataik vannak, és nem igazán késői kérés. Ez már korábban is éltünk ezzel a lehetőséggel, hogy kérjük ezt, és úgy gondolom, hogy fontos számunkra mindez, de ezt nem igazán értették korábban. Szeretném elmagyarázni, hogy miért szeretnénk az end or, vagy az or kifejezést látni, tehát az ésper vagy, vagy, vagy az e, a kompromisszumon. Ez egy többségi nézet az erős szociális pály beszédben. Látjuk, hogy a német kollégáknál nagyon erős a francia kollégáknál nagyon erős a szociális párbeszéd. Britanniában nincs ö, szociális ö, párbeszéd, tehát mi vagyunk az egyik tagállam, ahol nincs, de hogyha tény alapján állunk, és próbáljuk eldönteni, hogy ki teszi a legtöbbet a munka nélküliség elleni fellépés tekintetében, Németország az, az erős ö, párbeszédjében, de ugyanakkor ö, ott van a nyomában közvetlenül ö, az Egyesült Királyság, ahol nincs ö, erős vagy vagy nincs semmilyen szociális párbeszéd, de ott van a szigorú foglalkoztatás politika. Mind a kettő pozitívnak mondható, tehát hogyha megnézzük a tényeket, akkor azt látjuk, hogy az Egyesült Királyságban 7,1%-os a munkanélküliség, és ez egy nagyon aktív foglalkoztatás politikának tudható be, ami nem hiszem, hogy egész Európában másút követőkre talál, tehát azt gondolom, hogy korrektebb, hogyha azt mondjuk, hogy ez a kettő ötvezete lehet, vagy egyik, vagy a másik, és ezért mondom, hogy úgy illene fogalmaznunk, hogy and or, tehát és per vagy, tehát ez nem a szociális párbeszéd ellen szóló közlemény, hanem azt jelenti, hogy nagyon aktív foglalkoztatás politikával vannak olyanok, mint mi, akik a saját útjukat követik, és ez egy nagyon pozitív eszköz a kezünkben. A második dolog, nem tudom, hogy mi történik a Creating Job része, tehát a munkahelyteremtés, ez nincs benne az angol nyelv részben, tehát én nem vagyok francia nyelvű. A segítőim azt mondják, hogy benne van a francia változatban, az angol nyelvű változatban ez nem szerepel, tehát még tisztázásra szorul ez. A másik B kompromisszum, amire Dátin úr már utalt, ez abszolút rendben van, tehát az élethosszígtartó tartó tanuláshoz való hozzáférés szerződési jog az más, mint az abszolút jog. És pontosan ez az oka annak, hogy ez minket aggaszt. Mert nagyon sok oktatási, képzési rendszer van, amely versenyen alapul, versenyképességen alapul, tehát a, a belépés pályáztatása került, tehát sok esetben az emberek pályáznak, és több jelentkező van, mint amennyi hely, tehát ez versenyt feltételez. Néha Előfordul, hogy valakik pályázhatnak, tehát próbálhatnak bejutni a munkahelyre, de hogyha kudarcot valanak, akkor ez azt jelenti, hogy az Európai Bírósághoz elmehettek, és azt mutatják, hogy megtagadták tőlünk ezt a lehetőséget, de lehet, hogy azért buktak el, mert az összes vizsgán megbuktak, amely előfeltételként szerepel, tehát lehet, hogy elutasítottak, de az összes felvételi követelménynek nem sikerült megfelelnem, és ezért történt ez. Tehát nagyon fontos, hogy ez egy ö, ö, <clears throat> olyan jog, ami a bejutáshoz kötődik, és nem abszolút értelembe vett jog, mert arról beszélünk, hogy a ö, jogi értelemben ez hogy van megfogalmazva, és ez egy jogi értelemben vett jog, akkor fontos tudni, hogy milyen következményekkel jár ez, hogyha ez jogerőre emelkedik. Tehát én a right of access, tehát a hozzáférés jogát szeretném inkább látni, és nem az abszolút jogot. A másik a flex security. Ez ugyanaz, mint a flex security, amit leírva láttam, vagy pedig ez egy más megfogalmazása ugyanannak, akkor teljesen megfelel nekem. Köszönöm. E hát igen, az EU sok színűsége, sokat tanulhatunk egymástól is. Igen. Most pedig az árnyék adók után tanulta neked adom meg a szót, tessék. Dziękuję, panie przewodniczący. Panie przewodniczący, chciałabym dwa... Köszönöm szépen, elnök úr. Kétszer is szeretnék hozzászólni most, Először is Kozlovski kolléga nevében, aki még nincs itt, nem ért ide, és arra kért engem, hogy a nevében szóljak hozzá. Szabad? Igen, jó. Köszönöm. Tehát a kollégám nevében, Kozlovszki úr nevében, hölgyeim és uraim, köszönetet szeretnék mondani Bulán úrnak a dosszién végzett munkájáért. Én üdvözlöm azt, hogy az Európai Unióban ilyen pozitív ö, környezetet teremtünk a beruházások számára, és hogy lehetőség nyílik arra, hogy megint csak növekedést érjünk el. Én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó és reális célkitűzés, hogy az ipar 20%-os részesedést érjen el a GDP-ből. De gondoljunk bele abba, hogy mit jelent az iparosodási folyamat, ma ez másképp néz ki, mint a múltban. Ma már nem olyan központi fontosságú, mint a múltban, ugyanis a KKV-k egyre nagyobb szerepet játszanak, ezért aztán nagyon örülök annak, hogy a KKV-kat támogatják ezt, kitomborítják és felkarolják a finanszírozáshoz való jobb hozzáférésüket. Az EU a kkv tanácsokkal is szolgál, és jobb hozzáférés biztosít számukra a finanszírozási lehetőségekhez. De ami még ennél is fontosabb az az, hogy a légkör megfelelő legyen, és hogy a bürokrácia a akadályait elhárítsuk a vállalkozások útjából. Nem értek egyet a 30, a 28-as és a 32-es módosítókkal, ahol az adó akadályok eltávolításáról esik szó, ugyanis a KKV-knak nagy a növekedési potenciálja, és olyan megoldásokat kell találnunk, amely a már létező vállalkozások számára lehetővé teszi, hogy jobban működhessenek, és új vállalkozások jöhessenek létre. Köszönöm, ennyi lett volna a kollégámnak a levele, most pedig a saját nevemben mondanám el, hogy egyetértek azzal, amit a kollégám is gondol, különösen a hozzászólása utolsó részével. Tényleg nem értem, hogy a szocialista kollégák miért akarják kihúzni azt a részt, ami a, az adóakadályok eltávolításáról szól hiszen a KKV-k azok, amelyek az Európai Unióban a munkahelyek több mint 90%-át teremtik. Nagyon is jól tudjuk, hogy mennyire fontos az, hogy a KKV-k lehető legnagyobb számban működjenek, és hogy új munkahelyeket teremtsenek. Országunkban, Lengyelországban a munkanélküliség szintén nagyon magas, ezért nagyon fontos új munkahelyeket teremteni, különösen a fiatalok számára. Ez a helyes út. Le kell győzni az akadályokat, és ebbe az irányba kell haladnunk és ez hozza az eredményeket. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Szerkász úr, tessék, tiéd a szó. <clears throat> Apoyar con fuerza el argumento. Köszönöm, elnök úr. Dardena úr már beszélt a szociális párbeszédről. Ez nekünk igencsak fontos elmondani, hogy pontosan kivesz ebben részt, épp ezért az és per vagy az igazán jó megfogalmazás. Hát, pontosan javítja meg ettől. És nem ez a jó megfogalmazás, mert hát vagy és, vagy vagy. A kettő együtt néha nem megy, most például nem. Például Philip Bullannak nagyon körültekintőnek kell lennie. A Maastricht szerződésnek volt valami jegyzőkönyve, amit az Egyesült Királyság nem fogadott el, de aztán Maastrichtot és Lisszabont igen, ami pontosan arról szól, hogy az Európai Uniónak a szociális aspektus igen fontos részét képezi. Most akkor igen vagy nem? Ha nem, akkor szerintem az Egyesült Királyság egész egyszerűen nem tartja magát ahhoz, amit vállalt. Szerintem a szociális párbeszéd egy külön pillére kellene, hogy legyen az Európai Unió politikáinak. A brit kollégákat emlékeztető mondani, amit európaiak vagyunk. Köszönöm. Igen, a párbeszéd néhány országban jó élmény. Reméljük, hogy mi tovább jutunk. Grundberg úr? Igen, Grundberg úr a bizottság részéről. Köszönöm, hogy hozzászólhatok. Köszönjük ezt a véleménytervezetet. Ez valóban fontos kérdéseket érint. Iparpolitikai nyilatkozatunknak eh, fontos része, egyik legfontosabb része pont a készségek és a képzés. Persze e tekintetben van, ahol a kereslet és kiránylat között nagyobb a szakadék tátong, mint más területeken. Például a, a, a tudományos kutatás, a technikai kutatás terén nagyobb a különbség vagy a hiány, mint másod. Vannak olyan ágazati készség szövetségek, ahogy ezt mi szeretjük hívni, amelyek arra azt vizsgálják pontosan, hogy milyen igényeket kellene betölteni. A vállalati társadalmi felelősségvállalás tekintetében nem olyan régen fogadtunk el egy nyilatkozatot, illetve tettünk kezdeményezéseket a finanszírozáshoz való pénz, hozzáférés is megjelenik itt. Tehát alapvetően nem tér el a véleményünk attól, amit a, kimond ez a véleménytervezet. Köszönöm, és most zárásképpen Filip Bulané a szó ismét. Köszönöm elnök úr, köszönöm mindenkinek, aki hozzászólt. Az elkompromisszummal kapcsolatban a legtöbben erről beszéltek. Szerkesz és Darden úrral egyetértek már csak azért is, mert Filbanyon egyes eh, módosítója mellett szavazzunk, amely egyáltalán nem illik ide ebbe a jelentésbe, ezért az A kompromisszumot azt javaslom, hogy tartsuk meg úgy, ahogy most van. A B kompromisszummal kapcsolatban szerintem nincsen igazán e, kockázata annak, hogy e, bírósági ügyek lennének e, abból, hogyha valaki a jog helyett a, a, a hozzáférésről beszél. A kompromisszum ügyében pedig a módosítás ellen voltam, ehhez tartom is magam. A Flex Security és a Flexi Security az tulajdonképpen itt a parlamentben egy és ugyanaz a kifejezés, csak így is használjuk, úgy is használjuk. Köszönöm Danutának, aki mint egy szóvivőként beszélt arról, hogy az Európ Európában a, KKV-knak mennyire fontos szerepük van. Egyet értek vele. A 28-as, 29-es módosítókkal megegyezik a 30-as, amit elfelejtettem említeni. Tehát azt javaslom, hogy az ABC kompromisszum maradjon úgy, ahogy vannak és azt javaslom, az 1, 3, 9, 20, 27, 30-as módosítók ellen szavazzunk. Köszönöm mindenkinek, segítette ennek a véleménynek az elkészültét. Holnap szavazunk. Az ITRE októberben szavaz, és végre megint lesz egy vita a plenáris a novemberben. Úgyhogy nem szorulunk a politika csinálás szélére. Most pedig egy újabb csúcspont, az utolsó napi rendi pont, Andor biztos úr, jön, igen, a folyosón van, úgyhogy nem tartunk szünetet, hanem várjuk őt. Tehát jön a biztos úr. Ja, wir freuen uns sehr. Nagyon örülök annak, hogy eh, Andor Lászlóval vitát folytathatunk. Ő a foglalkoztatásért, szociális ügyekért, felelős európai biztos a struktúrát párbeszéd keretében. Eh, nagyon sok konkrét kérdésünk lenne, és van is egy kis időnk. Körülbelül egy óránk van, és nagyon érdekel minket, hogy mit mond, úgyhogy meg is adom önnek a szót. Az Európai Parlament, mint mindig, teljes figyelemmel hallgatja azt, amit a bizottság mond, és utána várjuk a vitát. Öné a szó. Uh, vielen Dank, Mr. Chairman, uh, honorable members, ladies and gentlemen. Uh, thank you much for this opportunity. Köszönöm szépen ezt a lehetőséget, hölgyeim és uraim! ami tulajdonképpen hát rendszeres megbeszélést jelent a bizottság és parlament között a következő időszakra nézve, hogyha tréfálni szeretnék, azt mondanám, hogy most az utolsó aktív évét kezdjük ennek a bizottságnak, akkor én rövidre kell fogjam az egész előadásomat és a vitát, de hogy komolyan fordítsam, nem igazán abban a helyzetben és időben élünk, amikor túl sok irónia illetni ezt a helyzetet. Az eurozóna válsága úgy tűnik folytatódik. Ez nem azt jelenti, hogy a recesszió is folytatódik, ahogy ismeretes. Néhány hónapja volt már egy bizonyítékunk arra, hogy az euró övezetben átlagosan a recesszió befejeződött, pontosabban a második recesszió ebben a válságban már véget ért az euróövezetben. Ami azt jelenti, hogy vannak bizonyos pozitív jelek a fellendülésre nézve, azt is látjuk, hogy a foglalkoztatás területén pozitív fejleményeknek vagyunk tanúi. Vannak olyan országok, ahol a munkanélküliség elkezdett hanyatlani de tulajdonképpen ezt még nem is vártuk. De mindez a szerény javulásra utaló jel, persze nem szabad, hogy elvezessen oda, hogy idő előtt túlságosan önelégülteké válunk. Elnökünk Barozó úr világosát tette, amikor az unió helyzetéről tartott szokásos éves beszámolóját tartotta, hogy a bizottság nem is abban, hogy a válságnak teljesen vége van, folytatni kell az erőfeszítéseinket annak biztosítása érdekében, hogy fenntartható módon kilábalás legyen tapasztalható az Európai Unióban. Mindenek előtt gondoskodnunk kell arról, hogy a kilábalási stratégia jelentős lépéseket tartalmazzon abba az irányba, hogy az egész európai monetáris architektúrát javítani lehessen. Azt gondolom, hogy ez az egyik kulcs területe a vitának, de döntéseknek is a következő időszakban. Szeretnék visszatérni erre néhány perc múlva, de mielőtt ezt teszem, hadd hangsúlyozom azt is, hogy kulcsfontosságú időszakot élünk a költségvetési döntésekkel összefüggésben az a kérdés, hogy hogy határozzuk meg és hogy tervezzük meg a költségvetési eszközöket az Európai Unióban a jövőre nézve. Ahogy ismert, nagyon jó tudják, nagyon fontos az én szakterületem számára nem minden vita ért véget az Európai Uniós pénzügyi eszközökkel kapcsolatban, különösen bizonyos aspektusai az Európai Szociális Alapnak, és néhány kis egyéb össz, e, eszköz kérdése még mindig lezáratlan. Azt gondolom, hogy ebben a szakaszban minden tőlünk telhetőt el kell követnünk, annak biztosítása véget, hogy a jövőbeni foglalkoztatási, szociális kohéziót szolgáló finanszírozás biztos legyen. És sikerüljön elérni a maximális szintet, amely elvárható a korábbi javaslatok fényében és tárgyalások alapján. Ez vonatkozik nyilvánvalóan az Európai Szociális Alapra, de a globalizációs kigazdási alapra is, ahol a ö, ö, tulajdonképpen nem annyi mennyiségi, hanem minőségi kérdésekkel kell foglalkoznunk. Van még néhány kérdés, amelyet még rendeznünk kell az európai támogatással kapcsolatban, amely a leginkább rászorultak felé irányul. Tehát ezzel is foglalkoznunk kell, és azt mondom, hogy van egy ö, ö, fajta olyan helyzet, hogy a különböző érdekelt feleknek, az európai szervezeteknek, hivataloknak tervezniük kell. Tehát például az ifjúsági garancia kérdése, a végső megoldás hiánya valószínű késlelteti a gyakorlati lépéseket az előkészületek menetében, de reménykedem abban, hogy itt ezen a ponton sikerül majd világos képet alkotnunk nagyon hamarosan a tervezés és a programok megalkotása a tagállamokban és az egyes térségekben felgyorsulhat. Ha térjek akkor most vissza arra a kérdésre, ami a monetáris unió kérdése. Ez kulcsfontosságú, téma a következő hónapokban, ahogy mondtam. Néhány alkalommal már tárgyaltunk erről. Biztos vagyok afelől, hogy a miniszterek között is a tanácsban párhuzamos viták, megbeszések folytak, illetve a foglalkoztatás és szociális ügyi szakbizottságban azokról a feladatokról, kihívásokról, amelyek az, európai, az eurózónában és a monetáris unióban megnyilvánulnak a polarizációval kapcsolatban, azok az adatok, amelyek a közvélemény birtokában munkába jutnak, sajátos módon ezt alá fogják támasztani. Annak ellenére, hogy némi kilábalás tapasztalható, továbbra is polarizáció figyelhető meg a foglalkoztatásügy és a szociális helyzet tekintetében. Egy módszertant alakítottunk ki új eszközöket, amelyek segíthetik az Európai Uniós intézményeket, a parlament tett és beleértve, hogy után kövese az egyenlőtlenség fokozódását, például a szocioökonomiai eredmények közötti eltérések fokozódását, illetve a viszony számok, benchmarkok és jó módszerek kialakítása ezek mérésére nagyon fontos, és tulajdonképpen az egymáshoz való közelítés elképzelése a szerződés szociális dimenziójának szívében helyezkedik el. De ugyanakkor nagyon sok más Európai Unió új program és kezdeményezés is tartalmazza ezt, az Európa 2020-as stratégia nem utolsó sorban és mivel ez újra megerősítését jelenti ennek a területnek, de a folyamat kiegyensúlyozása és finomra hangolása is esedékes, tehát nagyon fontos a szociális dimenziója. Az egymáshoz való közeledés a különböző rétegek között, de ugyanakkor a tagállamok között is olyan kérdés, amivel foglalkozni kell a jövőbeni közleményünkben a Európai Monetáris Unió összefüggésében barozó elnök úr már kijelentette, hogy októberben lát majd napvilágot ez a közlemény. Hadd mondjak akkor most el felvillantásképpen más területekkel kapcsolatos nézeteim ről is kezdeményezésekről szeretnék szólni, tehát amelyeket már bejelentettünk illetve folytatjuk tovább a munkát azzal a szándékkal, hogy beazonosítsunk bizonyos lehetséges lépéseket azt megelőzően, hogy ez a parlament kifutását a bizottság mandátuma is lejárt. Tehát ami a jogalkotási javaslatokat illeti, azt látom előre, hogy néhány javaslat elfogadást nyer majd, és azok tovább fogják javítani a kilátásokat és a munkai körülményeket, mert nem csak arról van szó, hogy a munkahelyek számát érintette a válság a közelmúlt éveiben nagyon hátrányosan, hanem a minőséget is érintette ez, annak kárára ment, és a munkai feltételek is ezt látták. Gyakorlatilag készen állunk egy javaslattal, az elvre vonatkozóan, amely az öt munkahelyre foglalkoztatásra vonatkozó irányelv hajós tengerészekre vonatkozik, hajózásban, tengerészetben dolgozók munkafeltételére vonatkozik, tehát az európai E, munkaerőpiaci szolgáltatások az EURES e, javítása is nagyon fontos, mert e, ez igen lényeges jellemző vonását képezi az Európai Uniónak a munkaerőpiac, a más országban munkavállalás egy alapvető jog, alapvető szabadságjog, és nagyon fontos, hogy a vállalatok esetében is lássuk azt, hogy ezt a folyamatot hogyan tudjuk jobban előre vinni, főleg azért, hogy egyrészt a munkanélküliek lássák ennek hasznát, másrészt az olyan vállalatok, akik saját környezetükben nem találnak megfelelő munkaerőt. Ugyanakkor van még a gyakornokok kérdésével kapcsolatban is egy minőségi kérdés. A munkavállalási csomag múlt decemberben történt bejelentése óta, illetve egy másik keret, ami az előre tervezhetőséget és szerkezet átalakulást jelenti. Az utóbbi a jelentése épül majd, amit e- ebben az évben korábban önök fogadtak el. A következő egy olyan határozatra vonatkozik, amelyet az Európai Parlament és tanácshoz egy olyan platform létrehozása érdekében, ami a be nem jelentett munka kérdését rendezi egy online formában általunk indított konzultáció eredménye ez, és amikor ezt befejeztük, akkor természetesen az eredményeket értékelnünk kell, és azt, hogy mi az, amit látunk ebből előre, mit vetítünk a jövőre nézve egy európai platform indítása a be nem jelentett munka területén. Ez az eredmény, tehát néhány ilyen betülete van a benem jelentett munkának, például a szerkezetváltás, a munkavállalókkal való konzultáció, illetve a tám- tájékoztatások érdekében, illetve a szerződések, a munkajogi kérdések összefüggésében nagyon fontos konferencia témáját képezik, majd október végén lesz ez a konferencia a munkajogról, és biztos vagyok benne, hogy erről már hallottak a terveinkről, hogy október végén ezt a konferenciát megszervezünk. Ami pedig a nem jogalkotási javaslatokat illeti, a múlt, közelmúltban, szeptemberben plenárisan tárgyaltunk erről, Strasbourgban ott voltak önök közül sokan az a munkahelyi biztonság és egészségügy kérdéséről szólt ez. Én támogattam elő teljesen a stratégia elfogadását, figyelembe véve a közmeghallgatás sikeres eredményét, amikor is 500-an ültek észrevételeket a kollégiumhoz, és ennek alapján döntünk majd e témában a következő lépésekről. Most pedig rátérek 2014 kérdésére, ami nem lesz teljes ív a parlament esetében és a bizottság esetében, ennek a bizottságnak az életében sem, de ugyanakkor folytatnunk kell a munkát javaslatok vannak még, amelyek hát eltérő helyzetet idézhetnek elő. A jelentős jogalkotási javaslat, ahogy előre látjuk már most, a bizottság 2000 2014 vonatkozó munkaprogramjában a szociális biztonsági rendszerek koordinációjának felülvizsgálata. Ez egy mobilitási csomag részét is képezheti, amit a 2014-es munkacsoport munkaprogramra vonatkozik, ami a helyzetből egy leltárt készít, és egy politikai keretet a munkavállalók szabad mozgására nézve. Emellett nem próbálok semmiféle új jogalkotási javaslatot 2014-re javasolni. Mindazonáltal szeretnék néhány gondolatot majd közé tenni, amely lehetővé teszi a munkaerőpiaci helyzet javítását, a munkahelyek teremtését, és hozzájárul a gazdasági és monetáris unió mélyítéséhez és bővítéshez. például a mikrofinanszírozás, a vállalkozás sok támogatás érdekében. Ez gondolom, hogy aktuális a munkahely teremtéssel kapcsolatban. Körülbelül három év telt el azóta, hogy az Európai Unióban a mikrofinanszírozási eszközt útjára indították, és azt hiszem, hogy itt az ideje annak, hogy néhány tapasztalatot áttekintsünk arról, hogy a tagállamokban ez mit hozott az új többéves pénzügyi keret összefüggésében. Szeretnénk gondoskodni arról, hogy a mikrovállalkozások támogatását tovább folytatja az Európai Unió. Ehhez hasonlóan munkahelyteremtés a zöld gazdaságban ezt most tesszük fontolás tárgyává. Nagyon szoros együttműködést folytatva a szolgálataim, illetve hideg és Potosnyik biztosok munkatársaiok. Azt gondolom, hogy hasznos, hogyha az Európai Uniós Monetáris Unió, illetve az EMU bővítésének tervét is figyelembe vesszük, és azt, hogy tervezünk megmaradni ebben a <clears throat> vonulatban. Köszönöm szépen a figyelmüket, és szívesen fogadok kérdéseket, ha kritikus megjegyzésük van, azt is szívesen fogadom. Uh, Kritikai megjegyzések is lesznek, de pozitívak is. Van egy listám, és már 12-en vannak rajta, úgyhogy én azt javasolnám, hogy hat hozzászólás után egy szünetet tartsunk, válaszoljon a biztos úr, és utána megint hat ember. De ez azt jelenti, hogy két percet kaphat egyenként mindenki. Rendben? Vagy indítsuk az órát? Jó, megpróbáljuk. De el is mondom, hogy kik kértek szót, tessék. Szerkász, Steinruck, Ole Christensen, Edith Bauer, Ole Ludwigsson. Das wären die drei, diese... Igen, ez az első hat ember. Aztán. Äh, da haben wir Danuta, äh, Herr Plenkovic, Frau Maletic und der Thomas Mann. Ez lesz a másik hat ember. De van még? Még vannak? Jó, akkor két percet tényleg tartanunk kell. Őri Csaba, két percet kérem tényleg. Köszönöm, elnök úr, és tisztelt üdvözlöm a, a biztos urat. Lenne néhány kérdésem ezzel kapcsolatban, hogyha lesz októberi közlemény, akkor annak örülünk, mert hát ha végre valamit megtudunk belőle, hisz Barroso elnök úrnak a beszédéből túl sokat nem tudtunk meg legalábbis a szociális területre vonatkozólag egészen pontosan szinte semmit. Hát bízunk benne, hogy akkor ebben a közleményben lesz valami. Vegyük sorra azokat a kérdéseket, amelyekről szó volt. Én azt gondolom, hogy az idő kevés, nem sok ideje van már hátra a parlamentnek. Ha a javaslat kész a tengerészeti dolgozók ügyében, akkor azt gyorsan ide kell hozni, hogy elgesztőt, hogy, hogy még legyen esély arra, hogy a a vége előtt befejeződjön. Az ifjúsági garanciával beszélünk, sokat-sokat beszélünk, amire rá szeretnék jönni, hogy tud-e valamit mondani a biztos úr nekünk arról, hogy hogy képzelik el a finanszírozást. Mi az, amit hajlandó a közösség finanszírozni, tehát amit az Unió maga finanszíroz, és mi az, amit a tagországoktól vár, hogy finanszírozzanak ugyanis ez eddig még egy soha nem volt világos számunkra, hogy itt most egy európai programról van szó, vagy nemzeti programokról van szó, amit az Európai Unió stimulálni, segíteni, ösztönözni akar. Aztán mi a helyzet a nyugdíjak hordozhatóságáról, erről most nem esett szó. Hogy állunk, biztos úr, hogy látja, hogy a legrászorultabbak segély alapjával kapcsolatos. Én tudom, hogy a, most a tanácsnál van a, a labda, de hogy látja biztos úr, hogy hogy jövünk ki ebből. Itt is nagyon sürget az idő, január 1 ennek az alapnak el kellene indulnia. Mi a helyzet a postinggal? Jelen pillanatban ugye az is megakadni látszik a, a tanács ügyében, bár elkötelezettség van a további kompromisszumkeresésre, készülnek-e forgatókönyvek, akár így, akár úgy, mit fog lépni a, a, a bizottság. És a stratégia ügyében még egyszer, a múltkor azt gondolom biztos úr is tapasztalhatta, hogy példátlan egységben az összes frakció sürgette, hogy na akkor legyen stratégia. Úgy halljuk, hogy ezek szerint sikeres meghallgatások, egyeztetések voltak, akkor most már tényleg semmi akadálya nincs, hol az a stratégia jöjjön, akkor minél ö, ö, ö, gyorsabban. Ha a bizottságon belül kell egymást győzködni, akkor sok sikert kívánunk a biztos úrnak hozzá, de akkor is csak azt tudjuk mondani, hogy e, előre ebben az irányban, minél hamarabb szeretnénk látni. Köszönöm szépen. Vielen Dank. Die Zeit... Köszönöm szépen. Alessandro Teljes. Gracias, presidente. Bueno, muchas gracias en primer lugar, comisario. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr. Először is köszönöm a biztos úrnak mindezt, amit elmondott. Legyünk reálisak azért, hiszen végső soron legalább részben próbáljuk meg azt elérni, amire ígéretet tettek, de még nem valósult meg a gyakorlatban. munkahelyi biztonság terén például elsősorban, illetve eh, hogy ezt az új stratégiát hoz eh, hogyan közelítenek, van-e egy menetrend a biztosok kollégiumjában Beszélt a válságról, beszélt arról, hogy van fény az alagút végén, de igazán ez, ez valóban a fény az alagút végén, vagy szemben dübörög a e, gőzmozdony, és annak a lámpáját e, látjuk. Itt van például az én hazám Spanyolország, ahol az emberek eh, exodusként eh, menekülnek. A foglalkoztatás csökken, kevesebb a munkahely, a cégek folyamatosan elbocsátanak, de azért javult csak a munkanélküliség, mert az emberek vagy elmennek, eh, mi nem csak a makrogazdasági adatokat nézzük, az Európa 2020-as stratégiát tartjuk szem előtt, és azt látjuk, hogy az emberek nem dolgoznak. Így hogy fogunk kilábalni a válságból? Ami a gazdaság és monetáris uniót illeti, tisztában vagyunk azzal, hogy eddig mit tett az Európai Bizottság. Az jelző számokra szükség van, például a divergencia jelző számokra, ezt nem kérdezem meg. De nem csak a szakpolit szakpolitikáktól való eltérés, divergencia az, amit mérnünk kell, hanem olyan szakpolitikákra is szükség van, ami visszatéríti az eltérőket a helyes útra. Például Európa automatikus stabilizátorai, ez az egyik legjobb módja annak, hogy kilábaljunk a válságból, jó irányt vegyenek a gazdasági folyamatok. Az IMF is vizsgálja ezt, és fontos, hogy olyan alternatívák állnak elő, amelyre úgy tűnik, hogy az Európai Bizottság mindez idáig képtelen volt. Talán mondjon erről is pár szót. Végezetül, szociális alap, globalizációs kiigazítási alap, tekintetében a hitelességünk forog a kockán. Beszéltünk arról, hogy a szociális alap 25%-ot kapjon, de a globalizációs alap, harmonizációs alap folytatódnak, nem állnak le és a 30 év alattiakra terjedjen ki, de csak a 25 év alattiakra, hiszen a polgárok ez alapján ítélnek majd meg bennünket. Köszönöm. Jutok két perc neked is. Igen, köszönöm szépen. Biztos úr a konjunktúra folytatódik Németországban, most az iparban megszülettek az első kételyek. Új munkahelyeket ugyan teremtettek, de hogyha szétnézünk Európában, akkor azt látjuk, hogy nagyon sok atipikus foglalkoztatást láthatunk, szociális dömpinget, illegális munkavállalat. Ezek olyan problémák, amelyekre nem figyelt eléggé a bizottság az elmúlt években. Ma egy cseh vállalkozás sorsáról hallottam, a Voxconról, ahol harmadik országokból alkalmazottakat foglalkoztatnak, nagyon kevés pénzért, és tudják, tudja, jó, hogy holnap elfogadjuk a saját kezdeményezésű jelentést a munkahelyek eh, ellenőrzéséről, mert a legális munkavállalókat kell támogatnunk. Tehát a munkahelyek ellenőrzése az inspektoroknak itt nagyon nagy a szerepe. A bizottság egy platformot tervez a fekete munkavállalás ellen. Számomra felmerül a kérdés, Tényleg elég messzire mutató ez? Az európai ellenőrzések bevezetése elég, mert amikor a kutatásokat végeztem, akkor azt láttam, hogy a tagállamok kicsit magukra maradtak. Európai kezdeményezésekre lenne szükségünk, európai intézményekre, amik többet tesznek ezen a téren. Azt hiszem, hogy a munkavállalók nagyon mérgesek, nagyon dühösek, a bérdömping, a szociális dömping miatt, a teherautósofőrök havonta 300 eurót keresnek, ebből nem lehet megélni Európában, úgyhogy tényleg szabályokra van szükség Európában. Elnök Jutta, köszönöm. Ola Christensen. Ola te jössz. Eh, herr Formann, a tak til kommissæren for eh, redegørelsen. Köszönjük, köszönöm én is biztos úrnak ezt a valóban érdekes hozzászólást. Ha megengedi, akkor a munka egészségre, munka biztonságra koncentrálnék. Hiszen szükség van egy stratégiára ezen a téren, mert rengeteg pénzbe kerül a tagállamoknak. Rengetegen sérülnek, meg rengetegen eh, vesztik életüket munkahelyi balesetben sokak egészségét veszélyezteti a munkájuk. Ugyanakkor azt is értjük, érezzük, hogy minél tovább szeretnének alkalmazásban maradni az emberek. Így tehát, hogyha munkai egészség és ügyében nem teszünk valamit, akkor attól tartok, hogy e, elveszítünk embereket a munkaerőpiacon. Konkrét példát hadd hozzak erre. A fodrász szakszervezettől és a munkáltatóktól azt hallottam, hogy az Európai Bizottság a közeljövőben nem lesz hajlandó a kollektív szerződést módosításához a jó ágyását adni a fodrászok és munkáltatói között, mert veszélyes vegyi anyagokkal dolgoznak. Joga van, vagy helyesen teszi, hogy az Európai Bizottság így jár el egy ilyen kérdésben? Köszönöm. Bauer Edith következik a listámon, tessék. Biztos úr, három rövidke kérdésem van, és biztos beleférek egy percbe. Uh, aggasztó, amit mondott a folytatódó polarizációról. Azt mondta, hogy új eszközökre is szükség lesz van-e valamilyen elképzelés, hogy milyen eszközök jöhetnek számításba a, a polarizáció elmélyülésének a leküzdésére? A másik kérdésem a Youth Guarantee-re vonatkozik. Mit fogunk tenni, vagy milyen elképzelések vannak például a korai iskola elhagyók esetében? Milyen támogatásra lehet ott számítani? Vajon pénzért fognak iskolába járni? Ezzel kapcsolatos kérdésem az, az is, hogy sikerül-e a 30, 30 évet tartani, vagy, vagy nem. És a harmadik kérdésem az arra vonatkozik, hogy említette a jövő évi tervükben szerepel a szociális biztonsági rendszerek, vagy a szociális ellátó rendszerek koordinálásának áttekintése. Ez mit jelent? Fölülbíráljuk a 883-ast? Új, új irányelvvel jönnek ezzel kapcsolatban? És ha igen, akkor milyen irányba? Köszönöm szépen. Ez minden. Vielen Dank. Ole Ludwigs. Köszönöm szépen. Ole Ludvigsson. Te jössz, Ole. Tack för ordet och trevligt att se kommissionären här. Eh, Köszönöm szépen. Nagyon jó, hogy itt köszönthetjük, és itt láthatjuk a biztos urat. Amiről ma szó esik, az az egyik legfontosabb téma ma Európában, ez az egyik legnagyobb kihívás. Saját tapasztalatból nagyon jól tudom azt, hogy amikor a konjunktúra bekövetkezik, akkor még mindig vannak olyanok, akik a sorba beragadtak, és nem találnak munkahelyet. A munkanélküliség számukra sokkal hosszabb ideig tart, például két évet. Én meg vagyok róla győződve, hogy ha jövőbe nézünk, akkor látnunk kell azt, hogy jól dolgozunk együtt. Az Európai Unió, az Európai Bizottság és a különböző munkapiaci szereplők között. Én tudom, hogy természetesen nagyon sok kezdeményezés született ezen a területen. A kérdés azonban az, hogy mikor lendül már be ez a dolog, mikor indul be igazán. Képzek vagyunk arra, hogy a partnerekkel, a munkavállalókkal, munkaadókkal párbeszédet folytassunk. Egyedül nem tudjuk megoldani ezt a problémát. A tarifa partnerekkel együtt kell működnünk. A munkaadókkal beszélnünk kell, de ugyanez vonatkozik a szakszervezetekre is, be kell őket vonnunk a tárgyalásokba, és minden egyes tagállamnak is részt kell ezeken venni. Nos, én úgy gondolom, hogy megért az idő, mert mondjuk azt, hogy 5 perccel 12 óra előtt vagyunk, már nem sok időnk maradt, minden iniciatívát most kell megtennünk ahhoz, hogy beérjen a gyümölcse. Tehát szeretném tudni öntől, biztos úr, eddig mit tettek a fiatalok munkanélkülisége problémájának megoldására, hiszen ez az egyik legnagyobb probléma ma, még akkor is, hogyha nehéz dolog megoldani ezt a kérdést. Köszönöm. Köszönöm. Plenkovics úr, és utána válaszolhat biztos úr, aztán jön a második forduló. Much, uh, I really wonder if anything... Uh... Is, is there? Yeah, that's one. Oprostite, povjereniče, ali gospodin predsjedavajući mi... Köszönöm, elnök úr. Elnézést, biztos úr, én vagyok az utolsó, most kaptam szót az elnök úrtól, hogy még egy pillanatig folytsa magába a gondolatait, és próbáljon a, a horvát tolmácsolásra odafigyelni. Én a Költségvetési Bizottság ügyeit követem elsősorban, így különösen e, különösen érdekelnek azok a jogalkotási intézkedések, amelyekről beszélt a prezentációjában. Beszélt a az ifjúsági garancia kezdeményezésre, a Youth Guarantee-ről, ami Horvátország számára különösen fontos, hiszen új tagállamként sok fiatalkorú munkanélküli van, 24 éves korig. Tudom, hogy nem sokára ellátogat Horvátországba. Nyitott kérdés következik, a fiatalkorok munkanélküliségére hangsúlyt fektet, majd remélem igen a horvát közvéleményt foglalkoztatja a, ez a kezdeményezés, a Youth Guarantee és a Youth Unemployment vagy Employment Initiative, tehát remélem, hogy ez ügyben majd tud minél inkább tájékoztatni, tudja tájékoztatni a horvát közvéleményt. Az ön hazájában is tíz évvel ezelőtt hasonló problémával kellett szembenézniük, úgyhogy nyilván személyes élménye is vannak erről. Mi van azokkal, akik a határ mentén dolgoznak, főként a hajózásban, a, a szlovén-magyar határ közelében igen csak magas a munkanélküliség, rengetegen találták az utcán magukat. A kérdésem az, az Európai Szociális Alap tud-e valamilyen módon segíteni ezeken az embereken, vagy valamiféle támogatásban tudja őket kompenzációban részesíteni. Köszönöm. Köszönöm, kedves új kolléga, a két perc nagyon nehéz határidő, de betartott a sikere. Biztos úr, általában véve nagyon sokáig válaszolhatnak, de most rövid válaszokat várnánk. Köszönöm. Nos, én remélem, hogy a lehető legnagyobb mértékben meg tudom válaszolni a kérdéseiket, de nagyon sok mindenre kitértek. Hogy kezdjem a fiatalkori munkanélküliséggel? Ez egy olyan kérdés, amelyre gyakorlatilag mindenki kitért. Én azt mondanám, hogy most kevésbé látunk rá a helyzetre, mert ez a megvalósítási időszaka tavasszal volt a politikák megszületésének időszaka, a berlini csúcs a tanácsban, amelynek Angela Merkel volt házigazdája, és igen, akkor nagy volt az átláthatóság, és a láthatóság mindenki ránk figyelt. Most azonban néhány hét múlva a bizottság helyet ad egy találkozót azoknak, akik gyakorlatban részt vesznek a problémák megoldásban, mert minden egyes tagállam kijelölt egy felelőst a Youth Guarantee-ért, és a program folyik, sok ország esetében, Portugália, Olaszország, a bizottság közvetlenül segíti a helyi hatóságokat, hogy előkészítsék a Youth Guarantee-re vonatkozó tervet. Suárez miniszter nem sokára két oldalú tárgyalásokat folytat majd velünk, és tulajdonképpen egy, állandóan tartjuk a kapcsolatot a fő miniszterekkel, de az októberi találkozónak az lesz a szerepe, hogy a DG Employment minden egyes országa külön egyeztethessen, hol tartunk. Mert az a 20 ország, aki kap támogatást a Youth Guarantee-ből, mert megfelelnek a paramétereikkel a feltételeknek, ezeknek novemberig tudniuk kell, hogy mi történik. És a többiek ki majd később. Honnan érkezik a pénz? Mi mindig azt mondtuk, hogy a pénznek egybe kell érkeznie, nemzeti erőforrásokból, európai szociális alapból és a fiatalok foglalkoztatási kezdeményezéséből. Na most az utolsó, az a legérzékenyebb téma, mert a célcsoport és a célrégió, erről még mindig folyik a vita, hogy mik, kik ők. Én csak azt tudom elmondani, hogy mi miért tettük az eredeti javaslatot. Nem azért, mert mi imádjuk a 25-ös számot, hanem azért, mert úgy gondoljuk, hogyha egy új eszközzel foglalkozunk, amelynek ütősnek kell lennie, akkor a régiókra kell koncentrálnunk, ahol a legrosszabb a helyzet. Ezért mondtuk azt, hogy 25, Persze, hogyha valakinek van egy jobb ötlete, akkor nagyon szívesen megvitatjuk ezt, de én azt mondanám, hogy a 20-as az furcsa lenne, mert e- ebben az esetben az eszköz nem lesz elég ütős, meggyengítjük. És azok, akiknek külön segítségre van lenne szüksége, nem kapják majd azt meg. Aztán a korhatárt és a korcsoportot illetően. Megint csak azt tudom mondani. Miért mondtuk azt, hogy 25? Azért mondtuk, mert a garanciának az az alap elképzelése, hogy megkönnyíti az átmenetet az iskolai oktatásból a munkapiacra. Akik elhagyják az iskolát, iskolai, korai iskolai elhagyók, azok személyes segítséget kapnak, különösen azok, akik hátrányos háttérből érkeznek, mert nekik még több segítségre van szükségük, hiszen akinek van egy diplomája, lehet, hogy három hónap alatt nem talál munkát magának, de azért fél év alatt sikerül majd neki. Ez magyarázatot szolgál arra, véleményem szerint, hogy mi volt az eredeti célunk az, hogy a 25 évben szabtuk meg a korhatárt, meg hát figyelembe kellett vennünk az elérhető erőforrásokat. Ha lenne több, akkor magasabbra mehetünk, de biztosítani kell azt, hogy valóban van több pénz, hogyha ki akarjuk terjeszteni a korhatárt 30-ra. Lehet azzal érvelni, hogy milyen nehéz a munkavállalási helyzet bizonyos országokban. Lehet azt mondani, hogy eltérnek a sémák egyes országokban, bizonyos országokban az oktatási idő tovább tart, idősebb korukban hagyják el az iskolát a tanulók, tehát kicsit támogatniuk is kell a tanulmányaikat, úgyhogy már dolgoznak a munkapiacon, tehát van, lehet annak több oka, hogy megnöveljük a korhatárt. De én továbbra is azt gondolom, hogy ebben az esetben akkor erőforrásokra, finanszírozásra van szükség pluszban. A következő látogatásomkor Horvátországba, és Plenkovics úrnak válaszom ez. több miniszterrel majd tárgyalok, többükkel, a fiatalkori munkanélküliség, amikor Horvátország belépett, akkor a munkanélkülisége ráta az elég nagy volt, ellátogatok a szociális alappal kapcsolatos kérdések megvitatására is, több miniszterrel, Mircis és Krasics miniszterekkel, és megnézzük, hogy milyen erőforrásokra van szükségük. Nagyon sok kérdés volt még, például a jogalkotást illetően. Én úgy remélem, hogy a következő hetekben lehet a posting direktívával kapcsolatban megegyezést elérnünk, az írenökség mindent megtett, és most is mindent megpróbálunk annak érdekében, hogy a tagállamok közös álláspontot alakítsanak ki. Én arra ösztönzöm a tagállamokat, hogy próbálják figyelembe venni a többiek véleményét, mert bizonyos tagországok nagyon rugalmasak, mások pedig nem. Én úgy gondolom, hogy a kompromisszum csak akkor lehetséges, ha mindenki felkarolja a többiek érvelését. És csak így lehet közelíteni a véleményeket. Tehát nagyon remélem, hogy ez lehetséges lesz. Annak érdekében, hogy ne jussunk olyan helyzetbe, hogy nem születik új szabály, és hogy újabb és újabb esetek jelennek meg a bíróság előtt, és hogy a bíróság az, amely eseti alapon kell, hogy döntsön, akkor a kihelyezett munkavállalók esetében ez kb. 1 millió embert érint közvetlenül, de közvetve még többet, akkor nem lesz kiegyensúlyozott a helyzet. Őri úr a nyugdíja kortozhatóságáról, ma éjszaka kezdődik a triológus erről, és nagyon remélem azt, hogy ez a nagyon fontos dosszié happy end ér véget. Aztán Bauer asszony, ön arról kérdezett, hogy milyen kezdeményezéseket szeretnénk tenni. A, igen, mi a társadalombiztosításra vonatkozó irányelvet át akarjuk vizsgálni, és hagyd mondjak egy példát. Redding asszony májusban kiadott egy közleményt, és ö, arról volt benne szó, hogy hogyan lehessen hordozható a munkanélküli segély, hogy mennyi ideig kaphatnak az emberek segélyeket a saját tagállamuktól. Mert most rugalmas a rendszer, 3-tól 6 hónapig terjed az időszak, ha nagyobb mobilitást akarunk, akkor jogos lenne meghosszabbítani ezt az időszakot. Például úgy, hogy új normát teremtünk az egész unióba. Az ilyen kérdésekre lehet választani, de még túl korai. Nem mennék bele túl ságosan a részletekbe ezt illetően. Őri úr, igen, a hajósokra, a tengerjárókra vonatkozó direktívát a lehetőleg hamarabb el kellene fogadni annak érdekében, hogy ez megtörténjen, mindent megteszek. Még folytathatom? Jó, a szociális dimenzió. Valóban. A polarizáció nagyon nagy probléma. Minimálisan először is kapacitásra van szükségünk. Kell például egy scoreboard, egy eredménytábla a fő indikátorokkal, ez jól fölmérni a helyzetet, és hogy a társadalmi partnerek erősebb szerepet játszanak. Szerkasz úr az automatikus stabilizátorokról kérdezett. Én nagyra tartom azt, hogy a parlament erről már szervezett egy vitát. Én nem sokára egy alapítvány által szervezett konferencián veszek részt az automatikus stabilizátorokról, az EMU övezetben, tehát tudatában vagyok ennek, és a blueprintben és a bizottság említette ezt a problémát, a bizottság próbál megoldásokat találni, csak megint azt gondolom, korai még a konkrét lépésekről beszélni. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Schröder asszony, két perc. Igen, jól fölgyorsoltuk a dolgok. Biztos úr, Andor biztos úr, hagy folytassam a szociális dimenzióval. A Unióban, az EMU-ban. Ha jól értettem, még az idén nem fognak a stabilizátorról javaslatot tenni. Ha nem tesznek javaslatot róla, pedig pont ez lett volna a kulcskérdés, akkor felmerül a kérdés, hogy egy társadalmi egyensúlyt, ökológiai, ökonómiai egyensúlyt megteremthetünk-e, és a társadalmi igazságtalanságokat és egyenlőtlenségeket ki iktathatjuk a fogadhatjuk-e. Tehát a stabilizátorról lesz javaslat önök részéről? Ha igen, mikor pontosan? Aztán kértés. Engem nagyon érdekelni az, hogy az európai platforma kapcsolatban, amelyet a fekete munkavállalásról szerveznek, mi lesz pontosan a téma, milyen formában és pontosan mikor kerül megrendezésre. Aztán érdekelne engem még egy kérdés, nevezetesen. A praktikumot végzők minősítése, ön azt mondta, hogy decemberben lesz eh, erről születik valami. Mi lesz ez egy javaslat a tanácsnak, vagy eh, milyen formában születik ez meg? És végül én nagyon örülök annak, hogy ön a tiszta munkahelyekkel kapcsolatban javaslatot tesz, úgyhogy szeretném tudni, hogy a Clean jobs kapcsolatos javaslata mikor születik meg. Úgyhogy szeretném tudni, hogy a parlament munkaideje alatt még esetleg sikeresen lezárhatjuk -e ezt. Köszönöm, Elizabeth Tanuta. Pani Przewodniczący, Pani Przewodniczący, jest Pan Boski. Dwie minuty, to jest bardzo... Köszönöm szépen, elnök úr. Kitűnő. Két perc. Nekem még sok is ez az idő. Biztos úr, köszönetet szeretnék mondani, hogy ma ellátogatott hozzánk, de nagyon keveset mondott arról, hogy a következő hónapokra mit tervez a bizottság. A kollégáim és én már ma szeretnénk tudni, hogy a bizottság közleményében mit fogunk olvasni az EMU társadalom, társadalmi dimenziójáról. Az én kérdésem a következő. Az Európai Bizottság a, szociális alap kiadásait hogyan szeretné ellenőrizni. Ezen kívül a programok, amelyeknek a válság legyőzése a célja, és a Youth Guarantee, ezeket hogyan akarják felügyelni. Az eddigi tapasztalatok ugyanis eddig elég rosszak voltak, mert nem használták túl hatékonyan a rendelkezésre álló erőforrásokat, de most lesz megint erőforrás, úgyhogy annál jobban aggódunk. A következő kérdésem a munkavállalók kiküldetésére, kihelyezésére vonatkozik. Mi a tervük? Kell, hogy valami kompromisszum szülessen az Európai Tanácson belül, ugyan a parlament mit tehetne annak érdekében, hogy a kompromisszum valóban megszülessen, hiszen nem tudunk semmit gyakorlatilag az ott folyó munkáról. Végül Lengyelországban született egy kísérleti projekt, egy demográfiai zónáról. Arról van szó, hogy bizonyos régiókban bizonyos tevékenységeket gyakorolnak, annak érdekében, hogy a specifikus lengyel problémákat megoldják, demográfiai problémákról van itt szó. Márciusban lesz erről egy konferencia, szeretném tudni, hogy ön megjelenik-e itt a parlamentben ezen a konferencián. Elnök, igen, a biztos úrnak elég sok konferencián kell részt vennie. Maletics asszony. Lijepo, gospodine predsjedavajući, hvala lijepo. E, köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm biztos úr, köszönöm szépen az előadását és a válaszokat is, amelyeket a kérdésekre adott. Szeretném hangsúlyozni, hogy 2014 és 2020 között az új pénzügyi keretben egy érdekes kihívás lesz. A különböző pénzügyi eszközöket e, kell majd összekapcsolni e, ugyanannak e, az intézkedésnek az érdekében, és tulajdonképpen ez egy új finanszírozási modell, pontosan erre van szükség a válság ezen időszakában, tehát arra kell gondolnunk, hogy az új munkahelyek teremtése érdekében eh, hogy tudjuk eh, megtenni ezen intézkedéseket úgy, hogy azokat összekapcsoljuk az oktatás területén tett eh, lépésekkel az Európai Regionális Fejlesztési Alap és az Európai Szociális Alap összekapcsolása talán ez lehetővé. Remélem, hogy Andor biztos úr, Han biztossal együtt megtalálja az útját, módját annak, hogy köz hogy amennyire lehet sok alapot a kis és közepes vállalatok szolgálatába állítson, és az Európai Szociális Alapot felhasználhatjuk majd arra, hogy a képzést is segítse azon emberek körében, akik a KKV-knál dolgoznak majd, és ezeket a KKV-kat az Európai Regionális fejlesztési alap segítségével hozunk létre, az az intelligens specializációs szakosodás újdonságot jelent, ez új nem kormányszintű szervezetek, civil szervezetek és egyéb szervezetek, helyi szervezetek stratégiai kibontakozását teszi lehetővé. Tehát hogy fogja befolyásolni és előmozdítani ezt a partnerséget a gyakorlatban? Kosztáló asszony, két percben. Thank you, Chair, and thank you very much. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr. Biztos úr, egy megjegyzésem lenne, most három kérdésem. Azt mondta, hogy az Európai Unióban a gazdasági felendülésnek vannak elei, Írországban is így van ez, mégis úgy tűnik, hogy az Európai Bizottság és a Trojka úgy viselkedik, mint aki nem bír magával, és egyszerűen nem bírja abba hagyni a megszorító intézkedéseket a trojkahoz ragaszkodik, hogy több mint 3 milliárdot valahogy kivonjunk a gazdaságban, miközben szerintünk 2,5 milliárdból is megáll. Na, 440 milliót kell a szociális védelemből lefaragni a trojka szerint. A social scoreboard javaslatát épp ezért üdvözlem, mondjuk Írország esetében ki lehetne egyből próbálni. A youth guarantee ügyében a youth guarantee-t fel kell fel kell gyorsítani. A frontloading mellett van az Európai Parlamentben a parlament is, annak érdekében, hogy minél hamarabb megjelenjenek ezek a pénzek már 2014-ben, csak 2015-ben. A frontloading lehet a megoldás arra, hogy az elkövetkezendő két évben pénzükhöz üssenek. akik mondjuk most 25, 23 évesek és munkanélküliek, így garantálhatjuk, hogy 25 éves korukat, bent éves korukat betöltenék azért, hogy támogatásban részesülhessenek. Korábban biztos úr említette azt is, hogy egy minőségi keretet kell létrehozni. Szerintem igen, a gyakornoki programokra vonatkozó ilyen minőségi keret mindenképpen a Youth Guarantee programmal kéz a kézben kell, hogy működjön, így lehet védelmel visszasítani az érintetteket. Még egy kicsit gyorsabban folytatom, tehát a Quality Framework hogyan kerülhet szinkronizálásra a Youth Guarantee programmal végezetül, de nem utolsó sorban. Előadó vagyok a parlamentben az egyik idevágó témának. A Biztos úr, hogyan tudjuk biztosítani az embereket annak érdekében, hogy télen is lesz mit az asztalra tenők otthon a családnak. Baldacino Istanbul, 2 Wort. Minuten bitte. Baldacino aztán két percben. Grazie, Sur President, Sur Commissario. Um... Köszönöm. Biztos úr, szociális Európát úgy építhetünk, hogyha a munkavállalók jogait védjük, megfelelően körülbástyázzuk. Ezért közvetlenül teszünk fel olyan kérdéseket, amelyek a precarious workhöz kapcsolódnak, azaz a nem biztos munka, munkáltatáshoz, foglalkoztatás, foglalkoztatáshoz. Ez elsősorban a rövid távú, határozott idejű szerződéseket jelenti, így nagyon nehéz eltartani egy családot, így nagyon nehéz egy háztartást finanszírozni. Mi az Európai Bizottság véleménye és álláspontja precarious work eh, témájában, eh, a veszélyeztetett munkavállalók eh, tekintetében? Mi lesz azokkal a tagállamokkal, amelyek nem lépnek fel ezen jelenség ellen? A kiközített, illetve rövid távon határozott munkaidőben foglalkoztatottak az, a, a társadalom új szegényei Ezért kérdezem az biztos urat, hogy mik, milyen terveket szőnek az Európai Bizottságban, a beállamomban arra, hogy az érintett 20 millió embert valahogy 2020-ra a szegénységi mocsarából kisegítsük. Végezetül egy konkrét dátumot várok öntől a kapcsolatban, hogy a tengerészekre vonatkozó irányelv mikor kerül meghozatalra? A minha intervenção, e as minhas perguntas ficaram um pouco secundarizadas por explicação que o Sr. Comissário deu e bem sobre a concentração. Köszönöm. A biztos úr már beszélt arról, amit de vonatkozott volna a kérdésem, a youth unemployment, a fiatalkorúak munkanélkülisége a leghátrányosabb területeken, hogy most 24 vagy 25 Eh, vagy akár 30 lesz az határra a maximális életkornak, mik lesznek a, a, a támogatatósági vagy elszorultsági kritériumok. Ez különösen fontos olyan országok esetében, ahol a fiatalok munkanélkülisége soha nem látott méreteket ölt, mint például az én hazámban. Ezért kérdezem a biztos úrtól, hogy a munkaerő mobilitására vonatkozó csomagban, amit jövőre ígértek, itt is egy elképesztő tendenciával van dolgunk Dél-Európában. Igazi Európán belüli brain drain, agyelszívás folyik, főként a legmagasabb képzettségű, legjobban képzett, legmagasabb végzettségű emberek hagyják el hazájukat végső kétségbeesésükben, mert egyszerűen nincsen számukra munka. Európának ez nem jó, mit tehetünk annak érdekében, hogy vissza irányítsuk őket hazájukba, hogy újra vonzó legyen számukra otthon dolgozni. Következő kérdésem. Kis és középvállalkozások különleges szerepet játszanak a munkanélküliség, főként a fiatalok munkanélküliség elleni fellépésben. A biztosok kollégiuma milyen mértékben koncentrál a KKV-k finanszírozására, amely a munkahelyteremtés egyik leggyorsabb, legrugalmasabb módja lehet. Végül Tomás van, én lemondok két kérdésemről, egyetlen kérdésem lenne. Biztos úr, az európai szemesztert illetően a tagállamok döntöttek, de a bizottság többet tesz, mint csak moderátor szerepet vállal. Ezzel egyetért? kell, kell még futtatnunk ezt, és több időre van szükségük? Biztos úr, 15 perc alatt hatalmas kérdésmennyiséget tettünk, tudtunk le, és akkor utána majd lezárjuk, és azt mondom, hogy 9 órakor szavazunk, ezt most bejelentettem. Önél szó. Köszönöm szépen. Itt azt hiszem, hogy van egy-két kérdés, ami még az első fordulóból is megmaradt, tehát megpróbálok ezekre visszatérni, de ugyanakkor sok új kérdés is felszínre került, amit lehet, hogy nehéz konkrétan megválaszolni, különösen akkor, amikor túlságosan messze van még időben a várható kezdeményezés, de néha pont az ellenkezője igaz, hogyha jövő héten esedékes, akkor azt kérem, hogy legyenek türelmesek, és pontosan egy hét múlva meglátják, hogy mi a végső megoldás. De Szlovecka az, a szociális dimenzióval foglalkozó közleményről kérdezett, és azt kérdezte, hogy pontosan mire vonatkozik ez. A közelmúltban tapasztaltam Klinice városban, Lengyelországban. Birecki úr mellett ültem a színpadon a gazdasági fórum alkalmával, és Birecki úr a volt ö, miniszterelnökük e témában közölt véleményével nagyon is egyetértettem, aki gyakorlatilag azt mondta, hogy ha a belső leértékelés a fő eszköz, akkor a monetáris unióban, akkor Lengyelországnak még nagyon sokat kell törni a fejét azon, hogy vajon megére csatlakozni az EMU-hoz, azért mert itt a szociális feltételek is jelentkeznek a belső leértékelés nyomán, és ezek rendkívül súlyosak a gazdaságra nézve. Ez az egyik fontos elemző eh, érve a várható javaslattal kapcsolatban, ami eh, hát fontos elemzéseket tartalmaz, és politikai válaszokat is. Nem igazán szalad ez előre, de azt gondolom, hogy eh, konkrét új megfontolás, hogy szélesebb körben kell ezt a munkát végezni. Sok egyéb olyan eleme van, amit mindenféleképpen fel kell gyorsítani, mint a bankunió. Ezt, ezt gyorsabban kell a gyakorlat részévé tenni, mint ahogy az első felében történt ennek az évnek. Úgy gondolom azonban, hogy a szociális igazán tudtam konkrét dátumot mondani a kezdeményezésről a tengerészeti dolgozókra vonatkozó, és a néhány percben, mert azóta eltelt, a helyzet nem vált jobbá a válaszadás tekintetében, tehát kérem, értsék meg, hogy vannak olyan döntések, amelyek még nem születtek meg ezen a területen a bizottság, bizottságnál, de tájékoztattam már arról, hogy ez egy nagyon is előre haladott szakaszban van az előkészület tekintetben. A kérdés, hogy a platformunk a be nem jelentett munkával kapcsolatban elég lesz-e, ahogy azt kérdezte, és ugyanakkor ugyanebben az összefüggésben még majd azt látjuk, hogy ha már némi fejlődés mutatott, akkor lesz eredmény. Tehát megpróbáltunk ebbe a kezdeményezésbe mindent betáplálni, ami a konzultációból kiszűrhető volt. Ez volt tulajdonképpen a konzultáció célja, hogy gyakorlati gondolatokra tegyünk szert a gondolkodás, az előkészület, az együttműködés, a felügyelet, tekintetében a tagállamok között nem hiszem, hogy ez reálisan várható, hogy a bizottság vagy az Európai Unió egy munkahogyi felügyeletet hoz létre, de amire vállalkozunk az, az hogy hogy egy jobb információ cserét hozzunk létre, illetve más együttműködési fórumokat a munkaügyi felügyelők között, tehát ez az amikor idézhetem azt, hogy a közelmúltban a miniszter elnök helyettesével Hollandiában jártam, ahol nem csak a munkaerőpiaci vándorlásról volt szó, azon az eseményen, ahol részt vettem, hanem inkább a feltételekről, amelyek közepette a migráns munkavállalók élnek és dolgoznak. A be nem jelentett munka fontos kérdés a munkavállalás hivatalos formába öntését illetően, és ugyanakkor az adó ügyi erőfeszítéseket is segíti az érintett tagállamokban. Ezt tehát úgy kell látni, hogy ez egy fontos célkitűzés, amely kapcsolódik ehhez a közeljövőben várható kezdeményezéshez. Támogatjuk a mobilitást, a más országban történő munkavállalás szabadságát tiszteletben kell tartani, de ugyanakkor azt is látjuk, amit Lasztos asszony említett, a lehetséges kár, amely jelentkezik bizonyos forrás országokban. Tehát rövid ö, idő alatt ö, nagyon sok ember vándorol át máshová. Amikor Lettországban jártam a közelmúltban, említettem, ezt az országot nagyon dicsérik a pénzügyi teljesítményét, és a jövőben csatlakozik az euróövezethez. De ugyanakkor azt látjuk, hogy a fiskális konszolidáció ebben az országban egy olyan időszakban ment végbe, amikor nagyon sok ember, főleg fiatal ember elhagyta az országot. Ez egy hosszú távon jelentkező veszteség az emberi tőke alapban, a gazdaságban megváltoztatja a ráutaltsági eh, arányokat. Ez hosszú távú kihívás a szociális biztonság területén, hogy a munkakörül, eh, munkavállalás korábban lévő lakosság nagy része elhagyja az országot munkavállalás céljából, akkor kevés marad, aki eltartsa az idős állampolgárokat. Itt vannak lehetőségek, gazdasági sok lehet mondjuk egy súlyos következmény, de valamilyen stratégiát kell találni az emberi erőforrások területén annak biztosítás érdekében, hogy cirkuláris migráció érvényesüljön, tehát ne csak egyirányú utcában találjuk magunkat Látjuk például azt, hogy spanyolok elmennek Németországba, és aztán egy vagy két év után megfordul az irány. Szeretném az ifjúsági garancia képességeit, lehetőségeit is hangsúlyozni, tehát amikor ezt útjára indítják, akkor hazai lehetőségek nyílnak meg, és ezért nagyon fontos, hogy sikerre vigyük ezt az ifjúsági garanciát, azért mert ez biztosítani fogja azt, hogy a kifelé irányuló migráció nem az egyetlen választható lehetőség azok számára, akik reményvesztetté váltak az országukban, hanem a helyi, regionális foglalkoztatás ügyi szolgálatokra, támaszkodhatnak a szociális partnerekkel, azok együttműködnek, információt kapnak az esetleges üresedésekről, munkahelyekről a területen, és így mozgósítani lehet az újonnan hozzáférhető pénzügyi támogatást a munkahelyek támogatására pénzügyileg, vagy a jó minőségű képzést, vagy a, vagy a szakképzést, de helyileg lehet ilyen képzéseket finanszírozni, addig, amíg a fellendülés remélhetőleg visszatér az Európai Unió minden térségébe, és nem csak a dinamikusak jellem, dinamikus térséget jellemzi ez. Vannak egyébként további eszközök, melyek a KKV-kat támogatják, a fiatal munkavállalókat, alkalmazók, KKV-kat. Ez igaz, a közelmúltban ráirányult erre a figyelem. Az egyik olyan eszköz, melyet extenzíve használtunk az európai szemeszterben, ez a <clears throat> adózás megváltoztatása, tehát az adók ne a munkára legyenek kivetve, tehát vagy a társadalombiztosítási járulékokat támogassák a fiatal munkavállalók esetében, hogyha a KKV alkalmaz fiatalokat, vagy pedig, ez Spanyolországban történt, vagy pedig a kulcsot kell csökkenteni, hogyha fiatalokat alkalmaznak, mint Olaszországban történt. Tudom, hogy sokan szkeptikusan állt voltak eh, ahhoz, hogy az Európai Befektetési Bank eh, mit tesz e területen. A Hoyer úr, az Európai Befektetési Bank eh, nagyon erőteljes kérdéseket tett a csúcs esetén, amikor is azt mondta, hogy a KKV-kat célzottan tudják támogatni abban az esetben, hogyha fiatalokat alkalmaznak, és én nagyon is erőteljesen reménykedem abban, hogy eljön az idő, mikor ez teljesül, és ilyen módon a bank hozzá fog járulni ehhez az erőfeszítéshez, és nyilvánvaló, hogy a, azt is látnunk kell, hogy ezen nagyon bátorító jelentések után mi történik a gyakorlatmezén a támogatásban. A a fekete munka területén valószínű már megadtam a választ, de mondhatom azt, hogy Green Arbeit, tehát a zöld, zöld munkahelyek területén. Majd meglátjuk, hogy mikor jutunk közelebb ehhez. Bejelentés eh, hangzott el erről a munkáltatásra vonatkozó csomagban, áprilisban, a múlt évben. Így tulajdonképpen Grúz alelnökkel együtt indítottuk a lehetőséget, hogy az ICT munkahelyeket és a kiépzést, amely felkészíti az embereket arra, hogy az ICT munkahelyeken meg tudják állni a helyeket. A zöld munkahelyek nem egy szektorban jelentkeznek, hanem inkább a zöld munkahelyekhez kapcsolódó, több szektorban hasznosítható szakképzéshez, az építkezések, vagy az automatika energia intenzívebb ágazatokban is találunk ilyet. Tehát reménykedünk abban, hogy a három portfólió együttműködésének köszönhetően konkrét és gyakorlati javaslatok születnek majd. És talán amikor Londonba utazom, amikor azon a szeminárium veszek részt november végén, akkor már olyan helyzetben leszek, hogy több tájékoztatást tudok adni az előkészületről. Ez nem ebben az évben esedékes, hanem a jövő évben. Van tehát még egy kis időnk arra, hogy kifejlesszük a konkrét részleteit is ennek. Ha van még egy percem, akkor visszatérek. Fél percben szeretnék a fodrász áruházok kérdésére visszatérni, tehát Christensen úr már elment az első fordulóban, erre nem tudtam válaszolni, de biztos vagyok afelől, hogy nagyon sokan még érdeklődnek ez iránt, a kérdés iránt. Biztos vagyok afelől, hogy tudják, hogy nincs automatizmus a folyamatban, és nincs határidő sem a bizottságnak megfontolás tárgyává kell tenni ezt, de egy szociális partnerségi megállapodást EU jogban nem automatikusan tesz hát a bizottság, és biztos, hogy nincs határidő arra, hogy egy ilyen felhívásra választ adjunk. Az Európai Uniónak méltányolnia kell, hogy a bizottságnak egy nagyon bő napirendje van, sok politikai területet ölel fel, mint egyrészt a munkahelyi vagy foglalkozási biztonság, egészség, a MIFID eljárás, a intelligens munkahelyek megteremtése, és így tovább. Tehát pontosan tudni, hogy mi a helyes időzítés, ami egy konfliktus rendezni képes, ez persze nem jelent egy egyszerű feladatot, de a egész egészségügyi és biztonsági területen néha nagyon erős az ellenség, de odafigyelünk. Ez egy európai felelősségi terület, az egyének, a munkavállalók egészségéről van szó, az egyenlő esélyekről, a vállalkozások egyenlőségéről, és ez arról szól, hogy az Európai Unió vezető szerepet visz ezen a területen a világ többi részéhez képest, tehát ezt komolyan kell vennünk, mindent megteszünk annak érdekében, hogy teljesítsünk és kielégítsük az Európai Parlament igényeit. Köszönöm szépen, nagyon szép zárszavak voltak, és igen, ezt a struktúrát párbeszédet folytatni szeretnénk önnel és köszönöm a kritikai kérdéseket a kollégáknak, akik kitartottak a végéig, köszönöm a tolmácsoknak is, és természetesen a kitűnő titkárságnak, mindenkinek szép estét!